Bardzo dziękuję za wystąpienie. Nagyon szépen köszönöm ezt a bevezetőjét. Mindenfajta késedelem nélkül most megkezdjük a kérdéseket, és így a vitát is. A bizottság tagjai megkapják a szót, köztük elsőként Megénesz asszony. Ön az első, aki kérdést tehet fel de kérem tartsa be az időt. Köszönöm, köszönöm elnök úr, köszönöm biztos jelölt úr. A bevezetőjének jelentős részét a termelésről és a piacról szentelte. Ám én az ellási lánc végéről beszélnék, a kiskereskedelemről és a nem méltányos kereskedelmi gyakorlatokról, amelyek eszembe kell nézzenek a termelők és a kereskedők. Az Irish Farmer Journal újságot idézem, ahol a, a, a Zöldségbizottság elnök azt mondta, hogy a közbeszerzési eljárások rendszere tönketeszi az ágazatát. Ez nem csak ír ügy, mindenhol a termelők félnek, a, nem is közbeszerzésektől, hanem a, a szupermarketek tender eljárásaitól, félnek a szupermarketek hatalmától, a kilépő bizottság tett lépéseket, de ön szerint az önkéntes kódex elégséges? Mit tenne ön, mint biztos? ezzel a kérdéssel, mert ez az egész élelmiszerlánc fenntarthatóságról szól, és a piacra szállító termelők félelmeiről. Kritikus fontosságú kérdés, mert a gazdák bevételei befolyásol, és a, a marhaus szektorra is jelentős hatása van ez a probléma. Nem kétséges, hogy ezek eh, a szabályok nagymetve kihatottak a gazdálkodókra, és azok az előrelépések, amelyeket tettünk az elmúlt időszakban, hogy eh, jobb legyen a kereskedelmi rendszer az, a vállalkozások között a szerződések tekintetében is, és ez vonatkozik a elérési láncra is, ez fontos. De az, amit bizonyos eh, kereskedők alkalmaznak ezen gyakorlatok megszüntetésére, még itt sincsenek megfelelő végrehajtási gyakorlatok. Ebben nincsenek benne azok a lehetőségek, amelyekkel bizalmasan lehetne panaszt benyújtani. Vannak olyan gazdálkodó szervezetek, amik nem is csatlakoztak az önkéntes rendszerhez. Tehát üdvözlöm ezért a bizottság nemrégiben kiadott közleményét, amely a végrehajtást kívánja előtérbe helyezni a tagállamok területén. Írország a legutóbbi példa arra, hogy tagállamok azért már létrehoznak kötelező rendszereket, tehát mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk a szereplőkre, megfelelő jogi eszközöket kell javasolnia az Európai Bizottságnak akkor, hogyha ezeket az aggályokat nem válaszolja meg az önkéntes rendszer, és úgy tűnik, hogy ezt nem válaszolta meg, és remélem, hogy a jogi eszközök tekintetében együtt az önök szabizottságával felléphetünk a gazdálkodók érdekében, és ne, azért, hogy ne legyenek csökkenő árak, mint jelenleg. Köszönöm szépen, most megadom a szót. De Castro kollégának tessék. Signor commissario designato, quando la proposta di riforma... Biztos jelölt úr, amikor a kapreformot benyújtották, akkor voltak olyan szabizottsági kollégák, akik ezt rémálomként tekintették a gazdálkodók számára, viszont a parlamentnek sikerült javítania a javaslaton, és egy kicsit ezt tompítania, viszont nem elegendő módon. A kapnak a versenyképességet, az innovációt kell előtérbe helyeznie, a munkahelyteremtést erősíteni kell, a gazdálkodásainkat, Európán belül és azon kívül is. Mit gondol a biztos jelölt erről? A félidős értékelést ki lehet használni arra, hogy a kapot javítsuk. A frakciómban vannak olyanok, akik aggódnak amiatt, hogy eh, nem fogja majd magát eh, tartani a véleménynyomtás szabadságához, nem fog kitérni azokhoz, a, nem fog eh, szólni a kritikákról mindenképpen arra kell törekednie, hogy átlátható legyen a párbeszéde az Európai Parlamenttel az elkövetkező öt évben, és be kell tartani a képviselők szólásszabadságát is. Say, of course I will cooperate for... Először is, természetesen együtt fog működni teljes mértékben az önök szakbizottságával és az EP-vel biztosi teendő ellátásában. Azt is be kell lássák, hogy lehetnek kivételes helyzetek, de azok valóban rendkívül kivételesek. Ám ma ígéretet teszek, tettem, hogy szorosan együttműködök önökkel, és átlátható módon, számon kérhető módon, politikai és emberi szempontból munkám állatosa során formális és informális találkozók előtt nyitva állok az önök szakbizottsági tagjaival, annak érdekében, hogy előre vigyük ügyeinket. Nem fogok tehát politikus társaimmal ö, nem együttműködni. A kapreform tekintetében meg vagyok győződve arról, hogy a szakpolitika zöldebbé vált jelentősen, mint korábban volt. Először van az, hogy a 30% a, a közvetlen kérdéseknek feltételekhez kötött, környezetvédelmi feltételekhez, ezen túl a vidékfejlesztési programokban is érvényes ez. Tud, ismerem a bírálatokat, mint, szerint a legtöbb gazda kivételt kap a zöld politika alól, a 15 hektárnál kisebb területen gazdálkodók, ám 80%-a a művelt területeknek mégis aláesik a politikának. Tehát a, ugye a zöldítési intézkedések hatása, amely tavaly áprilisban a bizottság és a parlament vizsgálatát követelte, meg felméri majd, hogy milyen eredmények ö, írhatók le, és a tagállamokat segítjük a végrehajtásban. Egy évvel később pedig az ökológiai fókuszterületeket is megvizsgáljuk, lesz a kapnak egy időközi reformja, ha már elég adott befutott, és én bizonyal megteszek minden annak érdekében, hogy foglalkozok azokkal az agályokkal, amelyeket a parlament illetve a tagállamok a mostani politika végrehajtásával kapcsolatban megfogalmaznak. Sok időbe telt, hogy összeállítsuk ezt a politikát, tudom, hogy az Európai Parlament milyen részt vett ebben a folyamatban, nagyon sok módosítót terjesztettek be, tehát ne legyünk túl gyorsak az értékelésben sem egy évet követően. Köszönöm szépen, a képviselő következik. Elnök, Elnök úr, biztos előtt úr amikor a e szakbizottság tagja lettem, 98-ban, 89-ben a KAP 55%-át adta a költségvetésnek. Most kisebb, mint 40% a részesedése. A, le, le, lefogytak a vajhegyek, tejtavak és a húshegyek. Nettó importőrök vagyunk most már. Ugye mindenki a élelmiszerbiztonságról beszél, a bizottság is, és a kapreform során semmit sem tettünk túl sok a bürokrácia, nem történt egyszerűsítése a végrehajtási szabályoknak. Ön biztosítaná azt, hogy a mezőgazdaság megint csak a bizottság fő prioritása legyen, mint régen? Meg, megállítsuk a megszorításokat, és a kap tükrözze a tényleges gazdasági, mezőgazdasági valóságot. A jövő márciusban biztosítja azt, hogy a bizottság képes lesz-e azon kihívásokra választ adni, amely a tejtermelők elfogadhatatlan intervenciós politikája, illetve a tejpiac elfogadhatatlan volatilitását kell, hogy orvosolja? Köszönöm, Nikolson úr a kérdés, Ahogy tudom, megvédem a költségvetést, ám a parlament és a tanács a fő felelős a, mezők, a költségvetés meghatározásáért. Remélem, hogy ilyen hangosan ö, szólal majd fel, amikor a kap költségvetés vitáról esik szó a parlamentben és a tanácsban. Nagyon fontos, hogy, hogy mindig figyelemmel legyünk, éberek legyünk, és a bizottság részéről én éberséggel figyelem a mezőgazdasági költségvetés alakulását. Egyetértek önnel abban is, hogy aggályok vannak egyes reformok bürokratikus jellegével kapcsolatban. Vállalást tettem, hogy amennyire lehet csökkentem az adminisztratív terheket, ez prioritásom lesz a következő öt évben, és már most is elkezdődött a felülvizsgálata az egyes ö, administratív terheknek, igyekszünk ezeket csökkenteni. Timmermans biztos jelöltel kell együttműködjek e tekintetben majd. Az orosz-ukrán válságból friss problémák is adódtak, és fontos, hogy egyfajta biztonsági háló jön létre a közös piaci szervezetekben. A tejről is beszélt, ám más termékeket is, termékpályákat is érintez. Ám hatalmas előrelépés történt a 92-es megseri reformok óta, annak érdekében, hogy piacorientált szakpolitika jön létre, ez működött. Persze a, a világpiaci és az EU piaci árak összekapcsolásával foglalkoznunk kell, és a termelési akadályokat el kell mozítsuk a tej és a cukor tekintetében is. Ez több munkahelyet terem, több piaci lehetőséget kell teremtsen, és az a költségvetési támogatás, amely a következő években kialakul, éppen arra törekszik, hogy diversifikáljunk azon geopolitikai területeken, ahol szükség van, és piaci lehetőséget, meg kereskedelmi lehetőséget nyissunk meg más piacokra vonatkozóan. Ez pedig a kereskedelmi misszió feladata lesz majd, amelyekkel együttműködök. Köszönöm szépen, Róda képviselő következik. Jó reggelt kívánok, Hogan úr! Örömmel látom Önt ismételten itt, és el kell mondjam, hogy tetszett az, amit elmondott a bevezetőjében. Köszönöm, hogy elmondta azt is, hogy nem minden ennyire egyszerű. Az egyik legnagyobb kihívás a gazdálkodóink számára, amivel szembe kell nézniük minden nap, az az, hogy nem megfelelően hajtják végre a számos rendeletet, irányelvet a tagállamokban. Ez egy egyenlőtlen és nem tisztességes versenyt teremt az európai mezőgazdasági szektorban. Hangsúlyozni kellene, hogyha nincsen erős verseny ugyanazon a szinten Európában, akkor nehéz idők állnak előttünk, akkor, amikor megnyitjuk a szabadkereskedelmi szerződéseket más országokkal. Ezért azt kérdezem, hogy ön, mint biztos, hogyan kívánja garantálni a tisztességes versenyt Európában, a mezőgazdaságban, hiszen tudjuk, hogy a screeningek, illetve a ütemtervek ezt nem fogják megtenni. Válasz, köszönöm szépen. 2006-ban az EU eh, nette exportra lett az élelmiszereknek, eh, de viszont 2013-ban ismételten ez lesz majd, tehát mindenképpen egyre versenyképesebbé eh, fogunk válni és a piac alapú megközelítés az, amit én támogatok, és ezt az utolsó válaszomban is jeleztem, hogy mindenképpen szeretnék részt venni majd a kereskedelmi tárgyalásokban, amit más országokkal folytatunk. A versenyképességünk siker abban rejlett, hogy a gazdálkodók a piac alapú, illetve a gazdálkodás alapú kap alapján értékel ezt a versenyképességet, hatékonyabbá váltak, és eh, ez eh, jó volt a versenyképesség szempontjából is, erősödtek a gazdálkodói szervezetek is eh, az Európai Unióban, és egyre inkább mutatkozott ennek a, az eredménye. Főként a gyümölcs, a zöldség és tej iparban. Tehát mindenképpen azt mondanám önnek, hogy a bürokrácia csökkentése, az administratív terhek csökkentése, egy piacorientált politika az, amit én szeretnék majd az közöttében támogatni. Bardzo dziękuję pani poseł Senra. Bardzo proszę pani poseł. Köszönöm szépen. Senra képviselő asszony szó. A politika agrikola Köszönöm. Ha megengedi, akkor portugálul intézek önhöz kérdést. Az Európai Unió agrárpolitikája nap mint nap gazdák ezreit sodorja tönk szélére. Milyen új intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy az európai gazdák túlélhessék a közösségi agrárpolitika csapását? Hogyan tudják a jövedelem, jövedelmüket garantálni? Hogyan tudják védeni az európai földet, hogyan tudjuk biztosítani az európai gazdák tisztességes megélhetését. Milyen olyan intézkedéseket terveznek, amelyek enyhíthetik a kvóták eh, megszüntetésének hatását? Milyen állami vagy piaci intézkedés segíthet a megszűnő eh, kvóták által hozott pénzügyi változásokat? Az EU-Kanada megállapodásról is beszélnék, mely agrár ágazatok kerülnek ennek hatája alá, és mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ebben a kontextusban is segítsük az európai gazdálkodókat. Úgy érzem, hogy az elfordult reformok pontosan az ellenkező hatást produkálják, mint, amely, mint amit ön említett. Az egy alapjövedelmi szintet biztosítunk a gazdáknak, a greening, a kizöldítés további be vételeket jelenthet a kis, gaz, kis gazdák további 5000 euróig kaphatnak támogatást. Több mint, közel 70% a gazdáknak kevesebb, mint 5 hektáron gazdálkodik, tehát a kis gazdák óriási arányát adják ennek az ágazatnak. Fontos, hogy legyenek lehetőségek, hogy legyenek gazdák, akik megtermelik azt, amit mi mind megeszünk az administratív teher csökkent a reformoknak köszönhetően. Foglalkoztunk ezzel az ökológiai fókuszterületek, a kizöldítések, környezetvédelmi intézkedések. 15 hektár alatt mindenki felmentést kapott ezek alól. És a tagállamok is óriási rugalmasságot kaptak a tekintetben, hogy milyen e, társult, kiegészítő támogatásokat e, nyújthatnak a gazdáknak, tehát az előző parlamenti, illetve bizottsági ciklusban éppen a családi gazdálkodók megélhetéséért sokat tettünk. Ami a tejkvótákat illeti, 2008 óta vannak életben a szabályok, mindenki ismeri a szabályokat. Évente egy százalékkal nőtt a kvóta, ami egy fokozatos bevezetést lehet. Szerintem nem lehet időközben, meccs közben változtatni a szabályokon. Hát évek óta mindenki tudja, hogy mi vár rám. A következő gazdaság évben megvizsgáljuk majd, hogy mi a helyzet, hogy hogyan lehet az átállást segíteni. Tisztában vagyok azzal, hogy a tagállamok közül 20 el sem értek ki sem használta a tekvótáját az előző évben. Köszönöm szépen, Hausling képviselő következik. Hogan úr, ön ír miniszterként felelt azért, hogy Írországban, hogy egy bizonyos irányelvet nem hajtottak végre, Írországban ezt eléggé felnyigították, emiatt az ivóvíz néhány területen veszélybe került. El tudná ezt mondani, hogy hogyan történt azt, hogy ezt az irányelvet nem tartják be a gazdálkodók Írországban. Sokat beszélt az egyszerűsítésről, de keveset beszélt a fenntarthatóságról. Nem lesz ez majd súlypontja a munkájának? Mert vannak negatív hatások is a mezőgazdaságban, amik negatívan hatnak ki a környezetre, ezeket korlátozni kellene. Ön hogyan látja a biológiai gazdálkodást? Erről sem mondott semmit, hogyan kívánja ezt előrevinni az Európai Unióban, hogyan kíván ezzel bánni az EU-ban. Thank you very much. Köszönöm szépen. A nitrát irányelv nagyon fontos új intézkedéseket hozott, amelyek környezetbarát módon igyekeznek megőrizni a vízforrásokat Írországban. Nagyon sok ezen túl, a nitrát irányelven túl, a panaszokra reagálva még több irányelvet bevezettünk, amely nagyon súlyos terheket rónak ugyanakkor a, a gazdákra. Tehát hallottam én a másik irányból is panaszokat ez irányban, tehát meg kell találjuk az egyensúlyt. És igaza van abban is, hogy két tagállam kért új szabályozást. Egyik Hollandia, másik Írország volt. Ezeket megadták, ám továbbra is hatással van a gazdákra. A végrehajtás fő gazdája Írországban a az agrárminisztérium. Szerintem is meg kell vizsgáljuk a nitrát irányelvet, meg kell találjuk az egyensúlyt a jó vízminőség biztosítása, illetve a cross-compliance intézkedések többi részek között a, a nitrát célok, célszámok betartásában. Elmondtam azt is, hogy szolidáris vagyok a, a, a, a természeti kincsek megőrzése mellett, különösen a víz készletre gondolok itt. Írországban működésem során ez irányban ö, igyekeztem hatni, hogy megértesse mindenképpen, hogy a, a vízkészletet, a vízminőséget meg kell őrizzük, jobban, mint korábban tettük. Harmadsorban az organikus gazdálkodásra tett megértésre reagálva, tudom, hogy ön jelentéstevője volt a témának, és nagyon sok gazdával együttműködött. Szerintem se kéne késleltetni ezeket a javaslatokat, sőt, fel kéne gyorsítani a parlamentben, és a szakbizottsággal együttműködve egyszerűsített intézkedéseket kéne bevezetni. Nagyon fontos a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés tekintetében és az organikus gazdálkodásra vonatkozó intézkedések végrehajtása a tagállamokban. Dziękuję. Pan poseł Agniu, panie pośle, bardzo proszę. Good morning, Mr. Hogan. Anyó úr. Hogan úr. A Kelet-Angliába elfogadna -e egy meghívást, hogy én eh, és Elizabeth Trust, aki egyébként az agrátácért felelős, körbevezethetnénk önt, és például a eh, repce termelők eh, megmutatnák azt, hogy a kotonói megállapodás milyen következményekkel jár. Eljön az én farmomra, és mm, én megmutatnám, hogy például az, a, a méh problémát hogyan tudjuk megoldani. Jim Sison is megmutatná a csőrkurtítási tiltás mit jelentene. Vagy elvinném ahhoz a helyi termelőhöz, akit ellehetetlenít a növényvédőszer szabályozás eljön-e vendégként, hogy megmutassuk mindezt. Well, don't, expect, don't, expect don't expect me to farm your land as well. Ön helyett nem fogom megművelni a földet, anyó úr. You have covered a broad range of subjects I should be familiar with on your farm, but I, unfortunately I have to plead ignorance in relation to the bee. Megmondom őszintén, hogy a biodiverzitás, a méhészet nem az én szakterületem, nyilván túl sok időt tölt ön itt, ezért emelnek jól otthon a dolgok a farmon. De eljátogatok minden tagállamban, az Egyesült Királyságba is, így önhöz is, hát ha tudok önnek is segíteni de komolyra fordítva a szót, fontos eh, témákat és kihívásokat említett, amelyekkel nap mint nap szembe kell nézni. Eh, önök is részt vettek abban, hogy a kapreformot az öt évre, elkövetkezendő öt évre alakítsuk. Eh, az ördög a részletekben rejlik, minden a végrehajtáson múlik. Még egyszer mondom, vállaltam, hogy egyszerűsítem, harmonizálom ezt az egész folyamatot egyes brit gazdaságokat szeretnénk meglátogatni, miért is ne az önét például? Nagyon szépen köszönöm. Most uh, Dot asszony lesz a következő. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos jelölt úr. Üdvözöljük! A teágazat vonatkozó mondandóját üdvözlöm, ám ez az ágazat továbbra is ki van téve nagyon sok áringadozásnak. A világpiaci termelés, piaci igények változásainak, és persze az orosz embargónak. Tegnap a globális kereskedelmi akció ismét kudarcot vallott. Ön milyen konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje a tejágazatot az áringadozások hatásaitól, és milyen körülmények között gondolná azt meg, hogy bevezetik export visszatérítések rendszerét. A második kérdésem az volna, jelezte, hogy, hogy lehetne esetleg a kap végrehajtása, egyszerűsítését ökológiai fókuszterületeken lehetne módosítgatni. Ön meg kérne azt, hogy a kap igazi reformját végrehajtják az időközi reform idején, mert jelenleg nem az élelmiszertermelésre van kihegyezve, és hatalmas terhet a gazdákra a mostani kap végrehajtás. Igen, tény, hogy az mezőgazdasági termékek piacán nagyon nagy ár ingadozások vannak, 7,3%-kal csökkent tegnap a, a, a tejár a globális szinten, tehát agasztó a lefelé haladó árak. Több ö, oka van ennek az orosz embargó, a nő nevekvő tejtermelés, a jó mezőgazdaság és a korábbi magas árak, és a kínai fogyasztás csökkentés sem attól sem tekinthetünk el. Ám azt szeretném jelezni, hogy a teljes piaci intézkedési eszközrendszer, amelyet a közös piaci rendszerekben előrányoztunk, rendelkezésre áll, beleértve az export visszatérítések rendszerét is. Ám ez nagyon költséges piaci beavatkozási eszköz, úgyhogy ö, lassan vezetném be, tehát nem szívesen, de nem lehet kizárni. Tehát bármely intézkedés megengedhető, amely megfelel a szabályoknak a lesz ö, időközi áttekintése a kapnak, emellett elköteleztem magam, és ha megfelelő adatmennyiségünk és időnk lesz arra, hogy valóságos értékelés folytassunk, akkor ezt megtesszük. Köszönöm szépen. Most következik a második kör, és Dorfman képviselő úr a szó. Tisztelt biztos előtt úr, szeretnék a tejnél maradni mégpedig szeretnék a hegyvidéki tejtermelésről beszélni. Két évvel ezelőtt az Európai Bizottság készítette tanulmányt a kifutó kvótákról, és azt állapították meg, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a tejtermelék eh, koncentrációira kerül sor ezen a területen, és fennáll a veszélye annak, hogy a hegyvidékről származó tej, illetve a hátrányos helyzetű területekről származó tej el fog tűnni. A parlamentnek volt egy saját kezdeményező jelentése, amelyben intézkedéseket gondoltunk ki arra, hogyan lehetne fellépni ezen helyzet ellen. A tény azonban az az, hogy semmi nem történt, és a kvóták hamarosan lejárnak, és ezért komoly veszély van a hegyi területeken történő tejtermelés tekintetében. Mit kíván tenni? Kíván-e valamit tenni ezzel kapcsolatban, és mit gondol önt mindenről? a kapreforma kapcsán viszonylagos rugalmasságot kaptak a tagállamok az önkéntes támogatási rendszerek szempontjából, tehát a 28 tagállamban be lehet vezetni önkéntes támogatást, például átcsoportosítással. Ezek az intézkedések megvannak a vidékfejlesztési területen is, tehát lehet támogatni a legkülsőbb területeken élőket, én tudom, hogy mennyire fontosak a vidéki helyeken a munkalehetőségek, például a mezőgazdaság, a tejtermelés nagyon fontos a munkahelyek a szociális kohézió szempontjából a vidéki területeken, tehát mindenképpen meg fogjuk vizsgálni azt, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre a kapreform intézkedéseit jelenleg, megvizsgáljuk azt, hogy tényleg figyelembe veszik ezeket a politikai követelményeket, és meglátjuk azt, hogy a kapreform majd hogyan fog ö, lezajlani, és milyen hatással jár ez minden területre, beleértve ebbe a legkülsőbb területeket is. Ez egy téma, tehát úgy gondolom, hogy a hegyvidék a vidékfejlesztéshez tartozik. Köszönöm, készem. Most pedig uh, Andrzej kollega következik. Oui, monsieur le commissaire désigné, je suis de... Köszönöm biztos előtt úr. Itt ülök ön mögött. Az árvolatalitás óriási stabilitás problémákat jelent az, a, az agráriumban dolgozóknak, általában az egész ágazatnak és a gazdák jövedelmi viszonyait is hátrányosan érinti. Nagyon arról beszélt, hogy a fenntartható mezőgazdasági termelést próbálja megvédeni, a piaci intézkedések a válságkezelés tekintetében visszatérnék a tejkérdésre, Dorfman e, úr említette ezeket a, a veszélyeztetett e, vagy e, nehéz helyzetben lévő területeket. Az európai szabályokat tiszteletben kell tartani a földrajzi eredet megjelölés tekintetében, a transatlanti megállapodásban, a TTIP-ben, ígéri-e, hogy aktívan védi a földrajzi megjelölést, borágazatban, eh, ahol ez különösen hátrányosan érhet, érinthetné Európát, hogyha a jelenlegi szabályok felhigulnának. You know Tudom, hogy az ön által legjobban ismert országban ez nagyon fontos probléma a földrajzi eredet megjelölése és regisztrált nevek egyben földrajzi és helyek, ezek nagyon erős védelmet élveznek a csalásos visszaélések ellen de ahogy említette a bizottság, több tevékenységet kezdett el, mely megerősíti az EU ellenőrzési rendszerének egészét, hogy felépjen ez ilyen visszaélések ellen, és a bizottság ben a DG Sankóban dolgozó kollégák egy nemzeti kapcsolatpontokból álló hálózatot épít fel, amely megkönnyíti az adminisztratív együttműködést, a határon átnyúló visszaélések kiküszöbölésére. A kereskedelmi tárgyalások során pedig legyen biztos abban, hogy nagyon jól látjuk ezt a problémát a TTIP tárgyalások során és más Japánnal vagy a Mercosurral folytatott tárgyalások során is mindig is koncentrálunk arra, hogy a földrajzi megérülés megfelelő védelmet kapjon ezekben a keretekben. Azt is garantálhatom, hogy a, a francia bor ágazatában és az EU ágazatában hiszen a világ termelésének 60%-át Franciaország, Olaszország és Spanyolország adja, nagyon fontos lesz ez, és az Egyesült Államokkal szemben nem engedünk, meg más államokkal szemben sem engedünk nagyon fontos intézkedéshez. Köszönöm szépen, Wojciechowski képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt úr, 10 másodpercben beszélt az orosz importtilalomról. Ez elég súlyos válságot okozott, főként azokban az országokban, amelyek szomszédosak Oroszországgal, úgy mint a Finnország, a Balti ország vagy Lengyelország. A kérdésem a következő. fel fogja használni -e majd eh, a tartalékot, azt a válság tartalékot, amit a 1306-os eh, rendelet tartalmaz. Nagyon fontos ez a vésztartalék. Ezt a plenárison is megelmítettük. Mit, gond, mit gondol ön erről a kérdésről? Mert például a lengyel gazdálkodók Semmit nem kaptak, ez idáig még. Először is hat hangsúlyozzam, hogy a válság intézkedések a 2015-ös évre vonatkoztak, és nem a 14-es évre. Meg kell nézzük tehát a 2015-ös év keretében a finanszírozás lehetőséget. Jól tudjuk, hogy október 15-én a bizottság frissíti a 2015-re vonatkozó kiadások ért felbeszélését és ebben benne lesznek a válságintézkedések is. A tanács egy héten Milánóban vitatja meg ezt a kérdést, nincs még megállapodás a pótlagos támogatások ügyében, mert az biztos jelezte, hogy 165 millió eurós pénzügyi támogatást irányoznának elő. Tehát, tehát ez azt a gazdák tekintetében, ha, ha válságra fordítunk pénzt, akkor ez a közvetlen kifizetésekből kerül elvételre. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, egy olyan gazdaság, mezőgazdaság politikai intézkedés miatt történt, amelyet nem a mezőgazdasági költségvetésből kell finanszírozni az ellenlépéseket erre. Úgyhogy meg kell vizsgáljuk az egész bizottsági testületben, hogy ezt a konkrét tartalékot lehet megvédjük, és egy olyan mezőgazdasági politikai intézkedés történjen, amelyet különleges alapokból lehet majd finanszírozni. Bardzo, bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Róde úr, ismételtem. Hogan, I'm a bit split. Hogan úr. Kezdjem az első kérdésemet tegyem fel még egyszer, a végrehajtása kapcsolatban, amire nem válaszolt, vagy tegyek fel egy másik fontos kérdést. Jó, akkor lássuk a második kérdést. De az első kérdésemet az elkövetkezendő öt évben mindannyiszor hányszor találkozunk, újra meg újra föl fogom tenni önnek. A második kérdésem pedig az a piacnyitás, az új piacok kérdése. Dániában a miniszt, az mezőgazdasági minisztériumban az hagyomány, hogy nem csak ellenőrök a köztisztviselőink, hanem az agrárium nagyköveteiként is működnek, dolgoznak, segítenek az új piacok felkutatásában. Európának pont erre van szüksége a jelenlegi helyzetben. Kérdésem tehát, hajlandó-e vállalni, hogy átalakítja az Európai Bizottság jelenlegi szokás jogát, nem, hogy ne csak defenzívek legyenek a köztisztviselők, hanem aktívan keressék az új piacokat. A válaszom igen, személyesen aktív szerepet fogok ebben játszani, és a hozzám tartozó főigazgatóságoknál dolgozóktól is pontosan ezt várom a geopolitikai problémákat közel-keleten, orosz-ukrán válságban nem tudjuk mind megoldani, de, de piaci diversifikációra van szükség, ehhez mindenkinek a segítségére számítok. Nagyobb fokú koordinációra van szükség a piac kutatásban, keresésben. Nem garantálom a sikert, de meg kell próbálni főként a politikailag nehéz régiókban, eh, hogy a közös piacszervezés alatt elrejtett termékek számára eh, piacra jutást biztosítsunk, és hát van egy védőháló, amelyet teljes mértékben meg ki kívánok használni piaci intézkedések formájában, hogy ezt ilyen válságokat valahogy enyhítsük. A piaci promócióra 30 millió euró áll rendelkezésre évente az következendő évben, hogy jobban koordináljuk az új piacok felkeresését, felkutatását. Köszönöm szépen. Káfi képviselő következik. Designate. Biztos előtt úr, a képviselők, a, amikor miniszter volt a Írországban, akkor megismerkedtettek az ön szakpolitikáival. Hány politikai ellenzéki és hány újságíró kapott öntől jogi leveleket. Jó tudja, hogy az ír parlamentben komoly vádak hangzottak el azon döntésvel kapcsolatban, amikor egy, leállított egy vizsgálatot, amely hét önkormányzatban ö, tárt volna fel ö, szabálysértéseket, és egy 50 millió eurós tételt fizettek egy konzules cégnek, amelyet ön alapított költségvetési eszközökből. Jövőbeli vizsgálatok indulnak -e ezekben a kérdésekben, és tekintettel azon jogi intézkedésekre, amelyeket ön indított ezen vádak ellen. Ön szerint lesz arra ideje, hogy foglalkozzon a biztosi munkájával, vagy ezek a korábbi ügyei elveszik már az idejét és energiáját? Először is tudom, hogy a parlamenti politikában ön új ember, és 27 évet töltött ugyanakkor töltöttem én a parlamenti, az Európai Ír Parlamentben, tudom, hogy mi tartozik a mentesség alá, és van, ami nem. Ám ha egy ember a parlamenti képviselő jó hírét megsértik, akkor meg kell védje magát. Ám teljes mértékben egyet működök az önök szakbizottságával, az átláthatóság, az arányosság tekintetében, egy, különösen egy olyan nagy költségvetéssel, egy 58 milliárdos költségvetéssel, amelyel a mezőgazdaság számára. Én nem állítottam le semmiféle vizsgálatot az érintett minisztériumban történt a döntés, tehát nem a nem megfelelő embert, nem a megfelelő helyen támadja ezzel. Az 50 milliós tételt egy hardware-szoftver vásárlása költötték egy új intézmény felállításakor, amely a víz minőség és az ír embereknek rendelkezés álló vízmennyiség növelését szolgálta. Ha egy új rendszert állít fel valaki, az pénzbe kerül. Ez egy függetlenül értékelt pályázat volt, és megfelelt a szabályos, szabályoknak. 180 milliót költöttek el erre a célra, aminek jó részét helyén valónak találta a vizsgálat. Tudom, hogy ön Európa ellen van, meg az én jelölésem ellen is van, ám egy kiváló levelet kaptam Sinfein taktól ír mezőkösen minisztertől azt mondta, gratulálok a jelöléshez, nagyon nagy presztízsű tárca ez, személyes és politikai szinten is, ha elfogadott helyedet, akkor szeretnék találkozni veled, hogy megvitassuk a közös érdeklődésre számot területeket, és jó munkakapcsolatot alakítsunk ki. Jól tudom, hogy mennyire ismered a mezőgazdaság igényeit és a fő kihívásokat. Csak annyit mondhatok, hogy a sinfejben nincs megfelelő fegyelem, és remélem, hogy nem lesz ebből magának baja. Köszönjük, Bardzo dziękuję. Proszę. Köszönöm szépen, megadom a szót Ropé úrnak. Ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisaris. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr. Önnek az a célja, hogy felülvizsgálja, egy félidős felülvizsgálatot végezzen a kapreform kapcsán, de nem gondolja-e úgy, hogy sürgősebb lenne a mostani támogatás különbségeket megváltoztatni a tagállamok között. A bizottság elnöke Juncker úr is utalt már erre. Közép-Kelet-Európában sokkal kevesebb támogatást kapnak, mint Európa átlagában. A balti országokban ugyanolyan magasak a költségek, mint bárhol máshol. Az energiaköltségek még magasabbak is a gazdálkodóink esetében, viszont kevesebb támogatást kapunk. Ez egyenlőtlenséghez vezet Európában, és ösztönzést ad arra, hogy többen elvándoroljanak, és ez növeli a gondokat nálunk. Igazából itt egy ördögi körről van szó, amit nem tudunk megszakítani. Nem mondott semmit sem a sertéspestisről sem, amely súlyosan hat kiránk. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen a kérdését. Elfogadom azt, hogy a cap reform szerintem nagyon fontos lépés a belső-külső konvergencia szempontjából. Sokkal jobb lesz így a elosztása a segélyeknek a gazdálkodók és az országok között, viszont ez ahhoz is kötődik, hogy a, histori- a történelmi támogatások csökkentek, amit a bizottság javasolt, azt nem sikerült elérni, a parlament nagymértékben változtatott, illetve a tanács is változtatott. Ez azért volt, hogy jobb legyen az elosztás a régiók között. Az a rugalmasság, amit adtunk a tagállamoknak, annak az a célja, hogy jobban tudjanak segíteni a legkülsőbb területen élő gazdálkodóknak. Remélem, hogy sikerül majd az áttekintés a felvizsgálat során egy élhető gazdálkodási rendszert létrehozni, hogy mindenkinek legalább legyen egy minimális bevétele, és biztosan kívánjuk azt, hogy a gazdálkodók növekedni tudjanak, és ne felejtjük el, hogy a gazdálkodások 69% 5 hektárnál kisebb, és ez gondokat okozhat, de mindenképpen megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy milyen fajta politikákat alkalmaznak a tagállamok, és meg nézzük azt, hogy ezt hogyan tudjuk figyelembe venni a következő félidős értékelésben. Nagyon szépen köszönöm. Buono képviselő következik. E, buongiorno, komisszáról designato. Elnézést, mai, moi képviselő lesz az első, tessék. E, Grazie, Presidente. La politica... Köszönöm, elnök úr. közösségi agrárpolitika nem hozta meg a várt hatást, a szervezet bűnözés is felütette a fejét, ami a közvetlen kivizetések megfelelő működését nem tette lehetővé, például uh, Olaszországban. És a főként a kis és közepes méretű vállalkozásokat lehetetlenítették ezzel el. A jövedelem támogatások tekintetében hogyan kívánja azt biztosítani, hogy az emberek a politikai vagy, vagy egyéb nyomásnak ellen tudjanak állni? rendelkeznünk olyan, kell olyan rendszerekkel, amelyek segítségével fel tudjuk venni a harcot az ilyen jelenségek ellen. Például Olaszországban is nagyon gyakori az eredet megjelölés hamisítás. Ez ellen mit tehetnek? Köszönöm. Nos, a pénzügyi támogatások és programok végrehajtásában nehézségekkel, nem tudtam, hogy ilyen nehézségekkel küzdenek Olaszországban, természetesen a szakpolitikák végrehajtásában szívesen segítünk. A közösségi akrápolitika célja alapvetően az, hogy egyrészt megfelelő eh, az európaiak asztalára megfelelő áru mennyiségű és minőségű étel kerüljön, aztán utána ugyanez világszinten, és eh, Tudjuk, hogy az éghajlatváltozás és az erőforrások szüksége, szűkössége megnehezíti a dolgunkat, éppen ezért a vidékfejlesztésben megpróbáltuk előtérbe helyezni ezeket a megoldásokat, de hát az egyen megoldások nem mindig működnek, ezért megfelelő rugalmasságot adtunk a regionális és vidékfejlesztési tervekben a tagállamoknak, amelyeket egyébként most fogunk majd értékelni az Európai Bizottságban. Remélem, hogy tudunk majd segíteni a tagállamoknak a végrehajtásban, hogyha mégis nehézségek támadnak ebben, akkor biztos vagyok benne, hogy ha felhívják a figyelmünket erre, akkor az önök segítségére tudunk sietni ez ügyben. Köszönöm szépen. Most pedig Buanna képviselő következik. Grazie, signor commissario designato. Parlo anche a nome di Ferran. E- Köszönöm szépen. Ferran azó kollégám nevében fogok beszélni. A biztos jelölt úrtól a következőt kérdezném. Azok a kis termesztők, akik a zöldségtermesztésben, a rizstermesztésben dolgoznak, az érdekükben mit fog tenni. Azt láthatjuk, hogy Európában mindig a nagyokat védik, meg a kicsiket pedig elfelejtik, és utána pedig azt történik, ami történik, sokan közülük öngyilkosok lettek, mert nem volt már erejük folytatni, vagy még nagyobb, mert az európai szabályozás még nagyobb gondba sodorta őket. Mindez, ami történt az agrárszektorban, nem vezetett jóra. Nagy nehézségei lesznek önnek is, hiszen az elődje nagy terhet rót önre. A korábbi politika vezetett ehhez az eredményhez. Remélem, hogy ön nem lesz európai transvestita, és nem fog kiderülni, hogy ön igazából ázsiai, tehát Európát és nem pedig Ázsiát kell védenie. Ennyi lett volna. Thank you very much, sir, and, uh... Köszönöm szépen. Csak úgy, mint bármely új reform esetén mindig idő kell a végrehajtáshoz. És mindenki többé vagy kevésbé fél a változásoktól. Ez egy kulturális sajátság. Hazámban is így van. Ám ugyanígy érvényes az is, hogy nem lehet ölbetett kézzel ülni, és a kap 92 óta való alakulása az ár támogatástól a jövedelem támogatásig lépett tovább, és a piaci irányított, piac által irányított politikává vált, és ezzel egyetértek. A konkrét kétoldalú és kollektív kereskedelmi szerződések megkötése során mindig tudatos vagyok, hogy a, az az európai jövőben jelentősen hozzájárulhat. Egy a fenntartható gazdaságok életben tartása a jövedelem támogatással, a környezetvédelmi szempontból való fenntarthatóság biztosításra évén, amelyet, amelyről felőtt sokan többet követelnek, és az egyes intézkedések piaci támogatása révén biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió versenyképes lesz, sikeresen kereskedik a globális piacon, és új piaci lehetőségeket szerez olyan geopolitikai területeken, amelyeket most vizsgálunk, különösen megnyílnak ismét az orosz, ukrán és közelkeleti piacok. Tehát a gyakorlatban kell együttműködnünk, és akkor jobban tudjuk megítélni, hogy hogyan lehet javítani a helyzetet, akár, akár apró, apránként is. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig következik a harmadik kör járórral. Köszönöm szépen. Tisztelt eh, jelölt úr, mit mondhatnék, a legutóbbi eh, reform eléggé köztes eh, érzéseket keltett bennem, kevesebb pénz, több adminisztráció. Nem szabad, hogy ez legyen a mi politikai célunk. Ezen háttérben szeretném megkérdezni öntől azt, hogy milyen fajta konkrét lépéseket kíván tenni, annak érdekében, hogy a kapott egyszerűsítse és kevésbé tegye bürokratikussá. Mit gondol az első pillér zöldítéséről, nem kellene erről inkább még vitázni, és ezzel kapcsolatban hajlandó arra, hogy Albert Dess kollégánk reformjavaslatait megfontolja. A parlamentnek volt egy állásuralása, mivel véleményem szerint ezt nem igazán vette figyelembe sem a tanács, sem pedig a bizottság. Köszönöm. Először is a közleményt illetőleg. Volt olyan nézet, hogy jobb kommunikációra van szükség a parlament és a mi szolgálataink között, és mindenképpen elismerem ezt, és megvizsgáljuk a különböző illetékesekkel, mit lehetne tenni a kommunikáció érdekében. 32 éve vagyok már tevékeny a közigazgatásban, tudom, mennyire fontos a kommunikáció, hiszen vissza kell jelenteniük rendszeresen a választóiknak, hogy a különböző intézkedéseket hogyan hajtják végre. Vannak adminisztratív szabályok, amelyek a kabinet, illetve a főigazgatóságok közötti munkát szabályozzák, lesznek új szabályok is erre. Az új mandátum mindig új lehetőségeket rejt, Ilyen szempontból vannak olyan politikai területek, ahol vannak hézagok, és lehet, hogy már a korai szakaszban javaslatot lehetne kifejleszteni. Én kötelezhetem magamat arra, hogy már eléggé korán hajlandó vagyok egyszerűsíteni a kapot. Nem tudom, mennyire leszek ebben sikeres, de meglátjuk. Biztos vagyok abban, hogy önök számos példával fognak majd szolgálni a saját hazájukból. A zöldítési javaslat ön egy nyilatkozatot tett, nyilatkozatot tettek a múlt áprilisban, hogy meg kell vizsgálni a zöldítést, meg kell vizsgálnak a gyakorlati oldalát. Hogyha elég adat lesz arra, hogy egy nagyon alapos vizsgálatot végezzünk, akkor hajlandó vagyok minden említett javaslatot figyelembe venni, beleértve Desz úr jelentését is, illetve a különböző javaslatokat hallandó vagyok megvizsgálni gyakorlati szinten. A tagállamok együttműködnek a bizottsággal a végrehajtásban, és a bizottságnak meg lesznek az erőforrásai arra, hogy ezt elvégezze. Köszönöm szépen. Aguilera képviselő. Señor Hogan, las prácticas comerciales del Hogan úr, a tisztességtelen kereskedelmi eljárások rendszerszerű problémákat okoznak az élelmiszerláncban. A CMO a közös piac szervezés megoldást kellene, hogy kínáljon, de mégsem történik így. A versenyjogi biztos kollégájával kíván együttműködni érdekében, hogy az élelmiszerlánc stabilitását megőrizzük. Ez a dél-európai zöldség és gyümölcs ágazat, illetve oliva ágazat számára elengedhetetlen, amely egyébként a vidéki társadalom gerincét alapját adja. Milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy a versenyképesség javuljon, főként az említett ágazatokban, tehát zöldséggyümölcs oliva az cselekvési tervre gondolok, például az európai oliva cselekvési tervre, amelyet az elődje már betervezett. Köszönöm szépen! Malmström asszonyhoz csak csatlakozni tudok, aki a meghallgatása során azt mondta, hogy a kereskedelmi politika az emberek mindennapi életét érinti, és hogy az európai gazdasági siker ettől függ, főként mondjuk Írország és Spanyolország esetében. Az átláthatóság szükségességére hívta fel a figyelmet, ezt támogatom. A remélem, hogy amerikai partnereink TTIP ügyben ugyanolyan nyíltan járnak majd el, mint mi. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy legyen titoktartás, mindenki bele, á, beleláthasson a tárgyalási folyamatba, hogy tudja a közvélemény, hogy miről is tárgyalunk. A zöldséggyümölcs program tekintetében most már a a zöldség, gyümölcs termesztők számára közvetlen támogatások és vidékfejlesztési támogatások is rendelkezésre állnak. Új javaslatokat is várhatnak az Európai Bizottságtól, amelyek a támogatási rendszerek nagyobb fokú integrációját hozhatják el ebben az ágazatban. Az olívaolaj Írországban bizony nem egy égető kérdés, de hát egyre többet tudok az olívágazatról. Egyelőre annyit mondhatok Gerszerasszonynak, hogy majd belásom magam ebbe a témába is, és remélem, hogy a déli régiók országai számára fontos kérdésekben is a segítségükre tudok majd lenni. Köszönöm szépen, Gosiewska képviselő. Panie Hagan, ja ze względu na krótki czas poruszę problemy tylko... Hagan úr, mivel rövid az idő, csak röviden utalok néhány problémára, rövid válaszokat is várok. Lát arra a lehetőséget, hogy növeljék a lengyel gazdáknak jutott közvetlen kifizetéseket a mostani program időszakban, még 2020 előtt, annak érdekében, hogy egyenlővé tegyék azokkal amelyet a hasonló helyzetű gazdák élveznek mondjuk Németországban. Másosabban az orosz embargó és a válsághelyzet alapjának az előző biztosok hibáiból tanul-e és gyorsan lépe hatékonyan, megfelelő módon e, a gazdák veszteségének pótlására harmadsorban. Tejkvóták. Önök ön visszavezetné a tejkvótákat, illetve támogatná az, hogy, hogy kivételt elvezzenek a, a, az utolsó szakaszban a díjfizetéssel aggasztó. Aztán a ö, sertésvészsel kapcsolatban lát a lehetőséget, hogy kompenzálják a gazdák veszteségeit, és végül a GMO-kkal kapcsolatban mi az álláspontja? Jó sok kérdést kaptam. Azt hiszem, minden gondot nem tudok megoldani az elkövetkező évben, amiket felsorolt, de a kapreform mindenképpen jó irányban tett lépés a konvergencia tekintetben, külső és belső tekintetben. Ne ö, folytassuk le a régi vitát a kapreformmal kapcsolatban, ám kész vagyok arra, hogy az időközi áttekintés összefüggésében megvizsgáljam, hogyan lehet életképes gazdaságokat fenntartani, tekintet arra, hogy 69% gazdáknak 5 hektárnál kisebb területen foglalkozik, ezzel foglalkozni kell az élelmiszerbiztonság és termelés tekintetében is, és vannak olyan támogatva a vidékfejlesztési programban a egyes termelői csoportokat, a tagállamok is elég meglehetős autonómiát élveznek, saját maguk is léphetnek az a ö, egyes ágazatok, sérülékeny ágazatok támogatására, amelyeket egyes régiókban ö, ö, nyomás alá helyez a helyzet. Tehát a bizottság megvizsgálja majd, hogy milyen sajátságos használnak az egyes tagállamok, és hogyan tudjuk mi is segíteni az érintett csoportokat. Tehát vegyük figyelembe azt, hogy a közvetlen támogatások egyes tagállamokban jelentősen nőnek majd és 2020-ra nagyobb lesz a konvergencia sokkal, mint most. A tejkvóta, én annak elvetése mellett vagyok, és a piaci intézkedések e helyett kerültek bevezetésre, hogy gondoskodjanak a piaci stabilitásról, ha bármely van a magántárlásban vagy egyéb kérdésekben az orosz embargó kapcsán ezekkel az intézkedésekkel kell fellépni ez ellen. Jól tudom, jól ismerem a kelet-európai országok sajátságos problémáit, amely az ukrán-orosz embargóba adódik, Csolosz biztos úr megtesz mindent annak érdekében, hogy megtalálja megfelelő pénzeszközöket a célzott támogatásra. Nagyon szépen köszönöm. Helyten a képviselő következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr. Úgy gondolom, hogy a kapnak jobban kell koncentrálnia az innovációra és a vállalkozókedvről. Ha ezt nem tesszük meg, akkor bizonyára elveszítjük a verseny előnyünket a gazdálkodókat gyakran gátolja a bürokrácia. Itt gondolok a nitrát irányelve 91-ből. Meghatározzák, hogy mennyi lehet a talajvízben a nitrogén tartalom, viszont a gazdálkodókra bízzák azt, hogy hogyan mere felelnek meg ennek az irányelvnek. Hektáronként 170 kg nitrogénnál többet nem lehet alkalmazni. Hogyan tudja biztosítani azt, hogyha egy gazdálkodó nem saját állatának a trágyáját használja, hanem művi trágyát használ, hogyan kívánja segíteni őket. A második kérdésem, hogyan fogja a biztos jelölt azt elérni, hogy erre több figyelmet fordítsanak a bizottságban. Ami a kap finanszírozását és a gazdálkodást illeti, arra már Nikolzon úr elmutatott korábban, mi mindig nagyon fontos részt képezi az agrár, agrárkiadások az egész költségvetésnek 38%-ot. Nagyon fontos a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés az élelmiszerbiztonság szempontjából, viszont nem viszik, nem veszik túlságosan komolyan ezt az élelmiszer részét a mezőgazdálkodásnak, a többi biztosok. Egyre inkább függünk a fiatal gazdálkodók, vállalkozó kedvétől, akik most már elmennek tanulni, illetve visszamennek ismételten majd a gazdálkodásba, és ez egy jó hír nem tudom, úgy gondolom, hogy a különböző más alapokkal együtt összefogva lehetne segíteni a gazdálkodás, például az Európa 2000, 2020-szal kapcsolatban, és itt nem csak a 38%-ról van szó, hanem arról is, hogy hogyan tudunk még több pénzt nyújtani a mezőgazdálkodásnak. Ami a nitrát irányelvet illeti, meg kell értenünk azt, hogy egyfajta egyensúlyra van szükség a termelékenység, illetve a megfelelő környezeti fetelek között. 45%-a a víztartalékainknak nyomás alatt áll, tehát nehéz támogatni a különböző öntözéses módszereket Európában, másrészt viszont a vízzel van a gondnak. Tehát úgy gondolom, hogy ami nem túlságosan magasak a, az ellenőrzési módszerek, nagyon fontos az, hogy a cross-compliance-t alkalmazzuk a nitrát irányelv kapcsán is. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Flanagan képviselő aztán következik. Um, uh, welcome. Uh... Köszönöm. Phil, üdvözöllek itt. Minden politikussal együtt akarsz dolgozni. Nos, ez komoly előrelépés, mert az ír médiában azt mondtad, hogy mint Flanagan, McCarthy és a többiek eh, perifériára szorult képviselők. A terület alapú támogatások uniformizálása történt javaslat, ugyanakkor Írországban a leggazdagabb 20% kapja majd a támogatások 80%-át. A félidős felülvizsgálatról beszéltél. Az ír médiában is beszámoltak arról, hogy a barátaidat zsíros állásokba juttattad, ez folytatódik majd? Elfogadhat azt, folytatódik majd azt, hogy az agrártámogatások többsége a milliárdosok, milliómosok kezébe kerül, vagy tényleg a kis gazdálkodó is reménykedhet még? Köszönöm, hogy ilyen rövidre fogta a képviselő úr mondandóját. képviseleti politikában egy, egy, egy, egy politikusnak dolga az, hogy segítsen az embereknek munkát találni. Sajnálatos módon, amikor az Irish Waterhez küldtem el mások önéletrajzát, egyiküket se, egyikük sem kapott el a sajátot, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem működött ez a dolog. Alaptalan a vád. Az administratív teher kérdéséről már beszéltem, többeknek elmondtam, de nem hiszem, hogy a, elmondhatnánk, hogy a kis gazdákat ki szerkesztjük a támogatási rendszerekből. Nem, főként nem a reformot követően. Van egy jövedelem támogatás a kisgazdák számára, ezen kívül a vidékfejlesztési intézkedések keretében 5000 eurót kaphatnak még, hogyha a környezet védelmi intézkedéseket tiszteletben tartják, maga is környezetvédő, nyilván ezzel egyetért. Az önkéntes kiegészítő támogatásokra lehetőségük van a tagállamoknak, hogy főként ott, ahol mm, olyan ágazatokban, ahol nem állnak jól a piacon a dolgok, tehát a tagállam igenis segíthet a kisgazdákon. Biztos vagyok benne, hogy minden olyan intézkedést támogatni fog, kedves képviselő úr, amely azt célozza, hogy konvergáljanak a a kap végrehajtásának a szokásai. A félidős vizsgálat során pedig, ha mindketten még itt vagyunk, akkor majd beszélhetünk a mikéntjéről és a hogyan járról. Nagyon szépen köszönöm. Sebastián képviselő következik. Gracias, señor Juan. Köszönöm szépen, Hogan úr. Adottokat említett én is, mondanék, az 40%-kal nőtt a 2002-2010 között, hogy erőszak között a termékek ára 80%-kal a takarmány ára, 30%-kal a növényvédőszerek ára. Azok a költségek, amelyeket nem a gazdák kellett, hogy megtéri, csak technológiai gazdasági haszon is érzékelhető, amely javíthatná a gazdálkodás feltételeit és a környezetvédelmet. Ön valóban támogatja a fenntartható mezőgazdaságot ezen adatok fényében? Mit kíván tenni? És a déleurópai zöldségű gyümölcstermelők nagyon csalódottan látják a feleményeket, termékeik értéke folyamatosan csökkent a tíz, elmúlt tíz évben a piacon. Én meggyőződött európai vagyok, ám jelen pillanatban el kell döntsük, mit tesz Európa, mit tesz ön, hogy ezeket az embereket megtartsuk, és ne, ne kerüljenek munkanélküliségbe. Támogatni. Nyilvánvalóan a fenntartó mezőgazdasági modell támogatója vagyok. Már korábbi megjegyzésemben is erről beszéltem, és a válaszaimban is erre törekedtem. Aktív mezőgazdaságot nem tudunk fenntartani jó vízminőség, jó talajminőség és jó minőségű környezet nélkül. A tudástranszfer kritikus fontosságú a e téren, és új pénzügyi forrás is van erre, a termelékenység és fenntarthatóság céljaira Csolosz úr indították kezdeményezés innovációs technológia segítséget nyújtva, hogy a mezőgazdaság fenntartó pályán haladjon, és úgy gondolom, mindig lesz persze vita a, a, a rövid távú intézkedésekről, ám a hosszú távon gondolkodva szerintem mindenképpen egyfelé kell húznunk. A bizottság gyorsan reagált az orosz embargó által okozott piaci változásokra. Az át, önök által jóváhagyott reformok révén nem kell a jogalkotási pályán végigvinni minden intézkedést, gyorsabban lehet a, a magán ö, ö, raktározás, az egyes intervenciók, a zöldséggyümölcs pálya volt az első ö, prioritás, hiszen romlékony jellegűek ezek az áruk, és jelentős mennyiséget érintett az orosz embargó. Tehát vannak az zöldséggyümölcs programban intézkedések és a parlamenti bizottság elé is terjesztünk majd reformokat 2015-ig, egyszerűsítve ezeket az intézkedéseket, jobban támogatva a, a termelői szervezeteket hatékonyabb módon. Ám egy pillanatra sem fogadnám el azt az állítást, hogy semmit sem tett volna a bizottság. Köszönöm. Zuló képviselő következik, tessék. Köszönöm szépen. az a mozgalom, amihez tartozom, úgy gondolja, hogy Európának a polgárok érdekében kell fellépnie, ezért egy homogén piacot létrehozni, viszont az orosz embargó, illetve a TTIP hatása, ezt mutatják, hogy még messze vagyunk. Na, egy verseny áll fenn a tagállamok között az európai belső piacon ugyanazon termékekről van szó, nincs konstans kereslet az európai állampolgárok részéről, ami a kap reformot illeti, illetve felvizsgálatot illeti. Itt inkább a gazdálkodókat kellene megvédeni, annak érdekében, hogy már a kezdetettől kezdve jól gazdálkodjanak. Tudjuk-e azt, hogy milyen irányba fogunk itt majd eh, haladni? Nos, jelenleg van import-export egyensúly az Európai Unió élelmiszer termelése kapcsán, nem mindig volt ez így, nem tudjuk a jövőben mi lesz. 2013-ban elég nagy exportőrök voltunk, és most már az a kihívás jelenleg, hogy hogyan fogjuk diversifik, hogyan fogunk diversifikálni a geopolitikai helyzetben, hogyan tudjuk fenntartani a jelenlegi exportot. Az élelmiszerbiztonság nem csak az Európai Unió számára fontos, hanem a globális népesség szempontjából is fontos ez, és az Európai Uniónak itt van előnye, tehát hogyan tudjuk diversifikálni a piacainkat, hogyan tudunk eltávolodni a geopolitikailag problémás területekről. Persze fenn kell tartani a standardjainkat, egy átfogó megközelítésre van szükség, nem csak a tarifákat kell figyelembe venni. Én nagyon szorosan egyet fogok működni Malmström biztos asszonynal, hogy ez valóban meg is történjen. De amit 2005. január 1-től végrehajtunk, annak során azt akarjuk, biztosítani, hogy élhető legyen a gazdálkodás, legyen egy minimum bevételi szint, és a termelés módja is megfelelő legyen, hiszen most már többet kell termelni a növekvő népesség számára, és remélhetőleg részt vehetek majd a bilaterális tárgyalásokon, a kereskedelmi tárgyalásokon, annak érdekében, hogy biztosíthassuk azt, hogy a gazdálkodóknak legyen piaci lehetősége, és reagálni tudjunk a válságokra, amelyek majd előfordulhatnak, legyen egyfajta védőháló, és segíteni tudjunk, meg tudjuk védelni az európai élelmiszergyártókat, termelőket. Bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Most eh, pedig eh, megadom a szót Köztinger eh, képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök eh, úr. Én szeretnék egy kérdést feltenni az új erőgazdálkodás eh, szempontjából. Az Európai Unióban ez munkákat is eh, teremt, illetve a fenntarthatósághoz is hozzájárul, hozzájárul a klíma, illetve a környezetvédelemhez. Több mint két millió erő tulajdonos van, és ők garantálják az értékteremtést, a munkahelyteremtést a vidéki területeken. Ezért nem szabad csak papíron maradnia ennek az új szabályozásnak, hanem az erdőgazdálkodás versenyképességét kell növelnie, növelnie kell a továbbképzést, és tudatossá kell tenni azt, hogy mennyire fontosak az erdők. Ezért kérdezem azt öntől, hogy milyen fajta súlypontokat lát ön a munka programjában, hogy az erdőgazdálkodást támogassa a gazdagság, illetve a környezetvédelem szempontjából, és lehet -e abban bízni, hogy az erdőszektor regionalitását a szubszidiaritás szempontjából figyelembe veszik. Az erdészet rendkívül fontos ágazat. 50 százaléka a teljes területnek, nagyon sok munkahelyet teremthetünk potenciálisan itt, és a mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedések, valamint a turizmus tekintetében nagyon fontos lehet nincs közös erdészeti politikánk, ám van egy európai erdő stratégiánk, hála részben az ön jelentéstevő munkájának és a szakbizottságuknak. Ennek az erdőstratégiának a végrehajtása közös erőfeszítés kell legyen a bizottság és a tagállamok részéről, és remélem, hogy fel tudunk, el tudunk készíteni egy több éves végrehajtási tervet a prioritásokra koncentrálva, ahol EU szinten lehet közös előnyöket szerezni, figyelembe véve a szubszidiaritás elvét is. A vidékfejlesztési e, kör lehet a stratégia végrehajtásának fő forrása, van egy koherens intézkedés készletünk, amely a fenntartható erdőgazdálkodás célozza meg, és én, mint biztos, külön figyelmet szentelnék a vidékfejlesztési programokon belül az erdészeti intézkedésekre. Dziękuję pani poseł Dancila, pani poseł Dancila képviselő következik. Domnule komisár desemnát, politika... E, biztos jelölt úr, a közös agrárpolitika a fiatal gazdákra ugyan figyelemmel van, de nem eléggé. Romániában például hazámban az látható, hogy a 35 év alatti gazdák vagy a mezőgazdaságban dolgozók száma nagyon alacsony. Csak 7,3%-a ennek a korcsoportnak dolgozik a mezőgazdaságban. Hogyan fokozná a vonzó tehát a mezőgazdaságnak, hogyan vonzana ide a fiatalokat, mit tehetünk annak érdekében, hogy vidéken maradjanak a vidéki fiatalok, és ott munkát találjanak, és vagy akár városi területekről vidékre költözzenek. Hogyan látja az, e, a e, fiatal gazdák európai tanácsának szerepét ebben? Tudom, hogy az Európai Parlament nagyon aktív szerepet játszott abban, hogy a kap reformja a 25%-ot előirányozni a fiatal gazdák számára, de ezt a tagállam önkéntes alapon vezetheti be csak be, vezeti csak be. Szeretném kötelezővé tenni a tagállam részéről a fiatal gazdák támogatásának ez a lépése sok vidéki terület életképességét erősítené. Persze nagyon széttartó forgatókönyvek érvényesülnek a mezőgazdaság területén, a lehetőségek, a szakmai lehetőségek tekintetében összevetve más adatok, amik az építőiparral. Szeretnénk maximalizálni a lehetőségét, hogy a fiatal gazdák át tudják venni gazdaságaikat, és hogy mezőgazdasági képzés is történjen, főiskolák rendelkezés állnak az Európai minden területén, és segítsék azokat, akik teljes ö, szakmájukban képzett mezőgazdászok akarnak lenni. Ha a 25%-os top-up megvalósul az öt évben, és kötelezővé válik, ez fontos lépés. Ez ezen túl pedig a, az új idegfejlesztési programokban is támogatjuk a fiatal gazdákat, intézkedések most indultak először ez irányban ebben a körben. És a gazdasági lehetőségeket is megpróbáljuk nyitni a vidékfejlesztési programokban fiatal gazdák számára. Remélem, hogyha a konkrét pénzügyi támogatást megkapják, és a pénzügyi intézetek társfinanszírozzák ezeket az eszközöket, akkor a líderben például a vidékfejlesztés sok fiatal segíthet arra, hogy munkahelyeket hozzon létre és beindítsa a gazdaságot. Az Európai Befektetési Bank és más pénzügyi intézetek is meg kell adják a megfelelő társfinanszírozást, hogy ezek a vidékfejlesztési eszközök valóságá valójanak, és a társadalmi kohézió érdekei és a vidéki területek hosszú távú fenntarthatósága is megvalósuljon ezáltal. Köszönöm szépen. Görling képviselőhelyet, helyett Nicholson képviselő kapszót. Uh, I'd like to ask you... Köszönöm. Biztos előtt úr. Uh, egy konkrét kérdésem lenne. Az Egyesült Királyságban a szankciók arányosságával kapcsolatban felmerülnek kérdés. Az elektronikus uh, azonosítók uh, a jó állomány esetében uh, nagyon kemény feltételeket szabott a gazdálkodók számára az etenyésztők számára. Legközelebb remélem meg tudja ígérni, hogy nem a hivatalnokokra, hanem a gazdákra hallgat, hiszen itt találhatunk olyan e, megoldást, ami valóban a gyakorlatban is végrehajtható. Mr. Nicholson, and others who have... Nicholson úrral és másokkal szívesen együttműködök. Úgy tűnik, hogy ez egy klasszikus brit probléma e, a tekintetben, hogy elvesztek e, viszonylag nagy számban a azonosítók, az elektronikus azonosítók az állatok füléből. Tudjuk, hogy például 96-ban ez mekkora problémát okozott, hogy nem, nem találtunk olyan állatokat, amelyek után beszették a támogatásokat. Az elektronikus azonosítók szerintem sokat segítenek nem hiszem, hogy a, a szigorú normáinkat, az élelmiszerbiztonsági normáinkat lejjebb kellene vinni, hiszen ez a versenyelőnyünk, ezt várják tőlünk az emberek. Valóban a, a birkek elektronikus azonosítójának a kérése, ez probléma, ez ügyben valamit tenni kell. Müller képviselő kap most szót. Az európai mezőgazdasági, erdőgazdasági szektor a legfontosabb faktora a munkahelyteremtésnek a vidéki területeken. Ezen kívül számos más munka is kapcsolódik ehhez, például a feldolgozóiparban. Az bürokrácia miatt, az újabb feltételek miatt pontosan a családi kis gazdálkodások kerülnek ki a termelésből. Hogyan próbálja itt egyszerűsíteni az előírásokat, hogyan fogja a mezőgazdasági gazdálkodások érdekeit figyelem előtt tartani, például a Natura 2000 kapcsán, vagy például a nitrát irányel végrehajtása során. Hogyan kívánja majd ezeket a kis gazdálkodásokat jobban megvédeni a többi biztossal szemben? Hogyan kívánja azt elérni, hogy a jövőbeli kap kapcsán az élelmiszer termelés álljon első helyen, és hogy ezt meg lehessen továbbra is védeni. Bizonyára, hogyha az élelmiszerbiztonságról beszélünk, akkor ezért érzékenyé kell tenni a gazdálkodókat is, és diversifikálni kell a piacot is, főként a jelenlegi kényes helyzetben bizonyára tudja azt, hiszen ezt elmondtam már egy párszor, hogy a környezetvédelmi fenntarthatóság az egyetlen lehetőség. Nem jó az, hogyha a vízzel problémák vannak, és persze szeretnénk, hogyha az élelmiszer termelékenység, biztonság ugyanígy megvalósuljon. Elég józanul gondolkodok, együtt dolgoztam különböző szektorokkal, és tudom, hogy az erőlépés néha káros más szektorokra, de ezért a, számomra az és a legfontosabb, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet csökkenteni a az akadályokat, anélkül, hogy más politikákat veszélybe sodornánk például a megfelelő finanszírozás eh, területén. Nagyon sok környezetvédelmi intézkedéseket támogatunk, a, az agrárköltségvetés 40%-a ezekre megy. Remélem, hogy a tagállamok is hasonlóan fogják ezt majd támogatni. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót Glezovsz képviselőnek. Köszönöm. Görögországban több több mint 6000 sajátos fajta van, vagy itt van a krétai, a korintoszi szőlőfajták esete, vagy a, a, a görög burgonya fajták, vagy citrusfélék esete amelyek nem csak, hogy nem, nem Európában, hanem Görögországon belül is csak egy-egy szigeten őshonosak is találhatóak meg. Ugyanakkor sajnos egyre több olyan óriási oszlopot építenek, főként az szél erőműveknek, illetve más célból, amelyek elveszik a, a, a termőföldet, amelyet így nem tudnak megművelni. Mit kíván tenni európai biztosként annak érdekében, hogy segítsen ezen probléma megoldásában? during the course of my time as minister in Ireland, I... Ír miniszterként az administratív terhek csökkentésén dolgoztam, beszélt a arról, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak a szigeten lakógazdálkodók. Erre van egy külön programunk, a POSZE program, amely pontosan a szigeteket és a legtávolabbi régiókat célozza. Egy konkrét problémát említett, nos ennek nem vagyok ismerője, de megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk ez ügyben. Bardzo dziękuję. Proszę Köszönöm szépen. Spizach. Smith képviselőnek adom meg a szót. Thanks, uh, President. Uh, Köszönöm, elnök úr. Phil, én is üdvözöllek itt a szakbizottságunkban, és Skót és Ír egymásra mindig nagy tisztelettel tekint. Talán egyszer és mindenkorra megoldjuk azt a problémát is, hogy melyik a jobb, az ír vagy a skót viszki, mindenki hoz otthonról egy üveggel, és akkor megnézzük, hogy hogyan. De komolyanra fordítva a szót, a, a birkelektronikus azonosítók problémája nem csak Írországban, hanem a Skóciában is komoly fejtörés, fejfájást okoz a gazdák számára. Fontos, hogy nyomon követhetőséget garantáljuk. A szupermarketekkel kapcsolatban, itt az ellátási láncra gondolok, itt azt mondtad, hogy az Európai Bizottságnak új szabályokat kell javasolnia. Mit, mire gondoltál, és mikor? Mit és mikor fogtok javasolni, hiszen az európai ellátási láncokon belül tapasztalható hiányosságokat, vagy szabálytalanságokat valóban meg kellene érdeni. Igen, viszki ügyben én sok viszki főzében jártam már, néhány viszkit meg is kóstoltam, persze nem én vezettem, mondanom sem kell. Valóban komoly problémát jelent az, hogy az termékeket előállítók pontosan mennyi jut a, a profitból, eh, mint hogyha csökkenne eh, a csökkenne ez az arány, és a, és a, a, a szupermarketek eh, esetében pont az agrártermékekre vonatkozóan nem javult a helyzet. Több tagállamban olyan önkéntes rendszerek működnek, amelyek a tárgyalásos technikával, például a termelői szervezetek segítségével próbálnak a gazdák tisztességesebb árakhoz jutni. De hát végső soron az önkéntes programok, azok az érintettek együttműködésétől függnek, és jó szándékától ugyanakkor a gazdák és a szupermarketek közötti bizalmi viszony, mint hogyha megingott volna a tekintetben, hogy ki mennyit kapjon a nyereségből, a profitból, hogyha valóban azt tapasztalom, és ezt hallom egyébként, hogy az élelmiszerállítási láncon belül egy a hatalmi koncentráció negatív hatásokkal van, akkor megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk ez ügyben. Ja, ja, mi a kolejne 45 minut, még van időnk, és most Agnew Real contradiction. Igazi ellenmondás van a kap reformjában, a cukorral kapcsolatban. A cukorrápai ágazatot liberalizálják a kvóták alól, miközben a ez a jogszabály 200 ezer munkahelyet veszélyeztet választók között, és más tagállamokban is. Ez tovább folyik majd. A, a, a Temze vidéken ott van például egy cukorfinom, mint egy cukorgyár, nagyon közel a termelőktől, és egy tolvonással meg lehetne változtatni az egész szabályozást, ugyanakkor az, az eddigi munka teljesen hiába volna lehetne, válhatna ezzel. Vajon a vonatkozó szabály módosításával sokan nem tudnának a kotonói megállapodás tekintetében repszét termelni, és támogatja -e azt az állítást, hogy a tagállamoknak a, a támogatást, meg kéne adni a tagállamoknak a lehetőséget, hogy GMO-kat termeljenek szabadon. Tree crop rule, I suppose, is you know, a vexatious issue, I'm sure. A három termék szabály jó gyakorlat, hiszen a vetésforgó, vagy a termékforgó használat az egy jó, jó dolog, nem? Lássuk a gyakorlati végleteset annak, amivel ön is egyetértett, de a termékdiversifikáció nagyon fontos cél, és ebben megállapodtunk. A gyakorlati végrehajtása ennek persze sokszor nehéz lehet, attól kinek mekkora farmja van, milyen talaja, és itt tovább. A cukorral kapcsolatban az EU olyan? Nálunk is volt cukoripar, és szeretném, hogyha visszaállna, hogyha versenyképes lenne, és örülnék, hogyha az ön területén is volna verseny. A, de hát a liberális gazdaságban, a liberális gazdaságban nem lehet garantálni az üzleti sikert, tehát ö, versenyezni kell a cukornáddal is. A fejlődő országokban a kvóták végén meg kell határozni milyen arányok érvényesülnek, és a fő cukorrépa területek közelében levő cukorgyárak nyilván versenyelőnyt élveznek, és talán ha a, a, a, ott járok majd önnél, ahogy meghívott, megnézem a helyzetet, ott helyben mi a probléma, és a szakpolitika végrehajtása milyen sajátságokkal bír a cukorkvóta ügyében, lehet, hogy jövő március után valóban meglátogathatom önöket. A gmo -ok tekintetében a DG Sanko beterjesztett javaslatokat, én is foglalkoztam ezek különben, mint agrárminiszter annak idején, de a luxemburgi tanács elé került javar júliusban ez a téma, és a szubszidiatás elvének érvényesülése, a, a, a termelési és engedélyezési ügyben nagyon vitatott téma. Juncker úr úgy nyilatkozott a parlament előtt, hogyha a tagállamok ellene vannak, akkor ez legalább olyan sűrű, mint a tudományos ö, ö, tények adott a tanács. Hát innen fogunk kiindulni a probléma megoldásában. Rántán képviselő. Biztos előtt úr, a nemzetközi tárgyalások az élelmiszer termékeket is érintik, a, aggódnak a gazdák és a fogyasztók is, akiknek fontos, hogy, akik fontos, hogy bízhassanak az élelmiszerek minőségében. ugyanazt kell megkövetelni a harmadik országból támoló élelmiszerektől, mint amit a magyar, az európai gazdáktól. Ez központi kérdés. A tárgyalások során egyes ágazatokban a cukor vagy a marha hús ágazat esetében hogyan kívánja azt biztosítani, hogy megfelelően védjük az európai gazdákat, és hogy a tisztességtelen piaci verseny ne fordulhasson elé. Andrieu kollega feltett már egy kérdést erre, mint hogyha nem reagált volna. A, a, a szülészeti ágazatban a birtok nevekkel kapcsolatban, erre talán tudna részletesen válaszolni? Minden tárgyalás során figyelemmel kell legyünk a földrajzi helyek megnevelésére és a, a birtok, szőlőbirtok nevek ügyében, amely a francia érdek, meg európai érdek is, a tárgyalók nagyon jól ismerik-e kényes kérdések súlyát. Másodszorban, hogy Juncker elnök elmondta a nyitóbeszédében, nem áldozzuk fel a mezőgazdasági érdekeket a, a, a normák tekintetében sem. Vannak kényes ágazatok, kényes ipar, például a, a, a csirkehús, a marhahús ágazat, ahol előre kell látnunk a lépéseket tehát az import tarifákat véke gondoljuk megvédendő ezen ágazatokat. A szankó témája alapvetően az, hogy bármely transatlanti megállapodás figyelemmel kell legyen a standardekre, normákra. Nem áldozhatjuk fel a magas élelmiszer normáinkat, amelyeket kidolgoztunk különösen a BSC járvány után, ezeket nem lehet a gyorsaság oltárán feláldozni. A megállapodás átfogó kell legyen, nem csak mezőgazdaságra vonatkozóan igaz ez az amerikai és az európai fél közötti tárgyalásokra. Örülök ennek a biztosítéknak, most pedig Tarabella úr Monsieur le commissaire désigné. Biztos előtt úr, nem régen az iskolatei és iskolagyűlös program előadója voltam. Az Európai Bizottság a 43 per 2-es cikket választotta jogalapként ha az döntésben, ahogy azt váltuk, Ugyanakkor a tanács úgy véli, és úgy tűnik, hogy közel egyhangulag, hogy hogy a 43 per 3-as cikket kellene jogalapnak venni, amely kizárná az Európai Parlamentet a döntéshozatalból, ami a Lisszaboni szerződés értelmében számunkra elfogadhatatlan. Két kérdésem van. Az egyik, az írásbeli válaszokon túlmenően, amelyben azt ígért egyébként, hogy az Európai Parlament előjogait védi majd az együttdöntés során, főként a költségvetési témákban, ezt szóban is vállalja, másodszorban pedig nem gondolja, hogy az Európai Bizottságnak nagyobb keretben kellene gondolkoznia, az oktatás egy fontos része, hiszen az, az étkezéssel, az fogyasztása kapcsolatos felvilágosítás és az oktatás összefügg az iskola teljes iskola gyümölcső zöldség probléma. Én támogatni fogom ezt a mechanizmust, amely az élelmiszer és zöldség rendszer támogatja. A mostani iskolai tej és zöldségrendszer nem csak a friss termé termékeket, hanem a feldolgozott termékeket is lefedi, például a, a szárított és gyümölcsleveket, amelyeket nem nagyon használnak egyébként a tagállamban. A 2014-es szabályozás az iskolákban két fő területre, két fő termény iskolai kiosztásra koncentrált, a friss zöldség, gyümölcs és a tej, és a szeptemberi plenáris beszédében is beszélt erről, és tudom, hogy ön a jelentéstevője ennek a témadosszénak. A, a, várom a javaslatát ebben a témában, a az iskolata rendszer ügyében és az intézkedés ügyében, amely alapján megvizsgáljuk, hogyan tudunk tovább lépni. Alapvetően támogatni kívánom önt a vonatkozó intézkedés alapján. Ja, Belder képviselő, köszönöm szépen elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr. Specifikus kérdésem lenne a tenyésztőkre vonatkozó, illetve a természetekre vonatkozó kivételre a szabadalom kapcsán bizonyos kivételek vannak, ez ellentétes a termesztőkre vonatkozó szabályokra. Bizonyos időjük van arra, hogy a piacra dobjon bizonyos termékeket, viszont emiatt elég magas szabadalmi árakat kell fizetniük. Egyetérte azzal, hogy ez a termesztőkre vonatkozó kivételt meg kell tartani, és így a kisebb termesztők is újabb fajokat hozhatnának létre, és fog ezzel kapcsolatban egyeztetni a belső piaci biztossal. Mindenképpen innovációra van szükség. I am uh, certainly conscious. Jól ismerem azt a növény tenyésztési jelentést, amelynek Paulson asszony volt a szerzője. A jelentés rendkívül fontos, hiszen a léghalatváltozás mellett is el kell látnunk élelmiszerrel a lakosságot, és a tenyész tevékenység rendkívül fontos. Nem azon által érintett konkrét témában én a piaci biztossal is konzultálnom vagyok, konzultálni vagyok hivatott, úgyhogy ma nem tudok konkrét ígéreteket tenni ezzel kapcsolatban. Ez egyik jó tanács, amit ma, amit adtak nekem a meghallgatás előtt, hogy ne ígérjek olyat, amit nem tudok betartani. Úgyhogy ezt teszem most is, megvizsgálom ezt a konkrét témát. A, a mező, a, a, a, tenyész, a növény tenyésztési ágazat fontosságát jól ismerem az ön hazájában, és Paulsen képviselővel is egyeztetni fogok. Dziękuję. Właściwie już pani Paulsen została zapowiedziana. Bardzo proszę panią Paulsen o zabranie głosu. Tack, herr ordförande! Paulsen képviselő, köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt! Egy eh, kicsit másfajta kérdést fogok önnek feltenni. Nem a növényekről akarom önnek, önt kérdezni, hanem az állatokról. Hihetetlenül egyenlőtlen a helyzet, nagyon különbözőek a nemzeti előírások, és nagyon különböző az értelmezése az európai szabályoknak is, amelyeknek egyébként minden ugyanannak kellene lennie. Ez eredményezti ezt, hogy különbözők az, az ellenőrzések az állatszállítás kapcsán. Két kérdésem van. Mit tesz annak érdekében, hogy az állatvédelmi intézkedéseket valóban megvalósítsák, azért, hogy mindenhol ugyanolyan feltételek legyenek minden tenyésztő számára, mindenhol, és támogatja a parlamentet abban, hogy legyen egy általános állatvédelmi törvényjavaslat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos javulás következett már be az elmúlt évtizedben az állat jólét kapcsán. Az emberek sokkal inkább érzékenyebbek erre a témára. Korábban ez nem volt így, hiszen egy boldog állat, egy jó minőségű állat, és valóban nagy előrelépés történt. Ön specifikusan a svéd szabályozásról beszélt, tudom, hogy milyen fajta előrások vannak ott a szállítás kapcsán. Örülnék, hogyha beszélhetnénk arról, hogy hogyan tudnák elérni a nagyobb harmonizációt, főként a svéd példa kapcsán persze meg fogom vizsgálni azt, hogy hogyan tudnám ezt a nehézséget leküzdeni. Hogyha biztos leszek, akkor bizonyára is fogok dolgozni azon, hogyan tudnak nagyobb harmonizációt elérni az állatvédelmi intézkedések kapcsán. Köszönöm szépen, most megkezdjük a következő kört Buda képviselővel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Anii 2000... Köszönöm. Biztos előtt úr. 2012-13-ban komoly és fontos reformok kerültek elfogadásra az európai agrárium szabályrendszerében. Az új megváltozott helyzethez alkalmazkodva ugyanakkor az agrár politika, a mezőgazdasági politika reformja nem oldotta meg azt a problémát, hogy a tagállami gazdáknak jutatott közvetlen támogatások között óriási különbség van a keleti új tagállamokban, jóval kevesebbet kapnak a gazdák közvetlen támogatások formájában. A 2013-ban elfogadott új csomag azt mondja ki, hogy ezek a kifizetések magasabbak lesznek. Ugyanakkor még mindig óriásiak a különbségek, igazi szakadély tátong a kelet és a nyugati gazdák támogatása között, ami főleg az orosz élelmiszere embargó tükrében ellehetetlenítheti a keleti gazdákat. Önök kívánják-e módosítani a menetrendet a közvetlen támogatások növekedésére vonatkozóan, illetve más támogatási intézkedésekkel segítenék az új keleti tagállam gazdáit. Köszönöm. Well, I suppose it's very difficult. Nos, nehéz egyszerre megoldani ezt a problémát. Az Európai tagállamok álláspontja igencsak eltér az ügyben, hogy milyen gyorsan közelíthetnek egymáshoz a támogatási szintek. Van egy maximum szint, amekkora, amennyi támogatást kaphat valaki, Nyilván ez is nehézséget okozhat egyes tagállamokban, de tudom, hogy a balti államokban milyen nagy haladást értek el ezen a szinten. Az alacsonyabb támogatási szintű országokban Ugyanakkor nagyot, rengeteget javult a helyzet, most azt kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt átültetni a gyakorlatban. Ne felejtsük el, hogy a tagállamoknak jelentős mozgástere van a tekintetben, hogy milyen kiegészítő támogatással segíthetik ezt a konvergenciát. Meg kell vizsgálni az adatokat, a félidős felülvizsgálat közeledik, és ennek tekintetében meg tudjuk azt nézni, hogy hogyan változtassunk a, a közösségi agrárpolitika reformján. Tudjuk, hogy 8000 módosító indítvány érkezett, nem volt könnyű munka, meg kellett találni az arany középutat, de hát a, ezek már mindig csak ilyenek, már mint a kompromisszumok, 100%-ig senki sem elégedett velük. Még egyszer mondom, a félidős felülvizsgálat kiváló lehetőség lesz arra, hogy visszatérünk erre a kérdésre. Most pedig Neucsel képviselő következik. Tisztelt biztos jelölt úr, az európai méhek nevében szólok önhöz. A méhek a legnagyobb haszon állatok az európai gazdálkodásban. Nagyon fontos indikátorok a környezet egészsége szempontjából is. Három kérdésem van. Ön előttérbe helyezi -e a faj sokszínűséget, hiszen ezáltal lehet a megfelelő élelmiszereket elérni. Garantálni tudja azt, hogy az olyan ideggázokat, mint a nikotine, ezeket nem fogják majd használni. A ki kell állni amellett, hogy GMO mentes legyen a termesztés, hiszen a méhek nem ismernek határokat. Az elkövetkező öt évben azon mérjük majd az ön ö, sikerét, hogy hogyan áll a méhek helyzetéhez. Well, as you know, for many years they... Jól tudja, több éve foglal, a kap támogatja a nemzeti mezőgazdaság programok révén a méhészkedést is és a méztermelést is. A 2014-16-os programok, amelyek most vannak végrehajtásban a tagállamokban, és így tesznek, és az elmúlt években a bizottság a növényírtó és rovarírtó szerek szabályozásában előrelépett az új szabályok ezen eszközök fenntartható alkalmazására vonatkozóan a rovar és emberi egészség tekintetében új szabályokat használnak föl, és az alacsony írtószerek input kezelése és a vegyi anyagok mellőzése támogatást kap, erre vonatkozóan a kapban vannak rendelkezések, a fajok sokféleségének fenntartására is. Jól tudja, hogy a, azok a kérdések, amelyek a tiltást illetik a DJ Sankó hatáskörébe esnek, ám egyes rovarítószerek akut veszélyét hatását több éve figyelemek kíséri a bizottság, és két éven belül felülvizsgálja a bizottság az engedélyezési eljárást az új műszaki és tudományos eredmények fényében, és az önszakbizottságával kapcsolatot tartani ezen lépések megtervezésében. Petri képviselő kap szót. gospodine Hogan, sve broj ljudi, posebice mladi. Köszönöm szépen, elnök úr, Hogan úr. A vidék kívülről mindenki a városokba igyekszik kihalnak a falvak. Hogyan tudjuk megőrizni a vidéki lakosságot? Ehhez javítani kell az életkörülményeiket, és a jövedelem biztonságot kell garantálni. Mit tervez tenni annak érdekében, hogy megtartsuk a vidéki lakosságot, így tudjuk garantálni a környezetvédelmet és azt, hogy megfelelő mennyiségű élelmiszer termelünk Európában. Szerintem megfelelő támogatást megérdemli a vidék. Készen áll-e ön arra, hogy közvetlen támogatásokat a, a, a vidék megőrzésért folyósítson az Európai Unió? Uh, a közvetlen támogatások, az úgynevezett kizöldítési támogatás és a vidékfejlesztés, ahol egyébként 30%-a pontosan ilyen célra fordítandó az összegnek, szerintem ez már a programokban és a kap eszközökben pontosan az ön által felsorolt célok elérését szolgálja. A gazdasági fejlesztést, alapvető szolgáltatásokat mind-mind segíthetik ezek a támogatások. Benyújtották már a terveket, elfoglaltak is a főigazgatóságon az emberek ezeket értékelik, és jövő hétre várhatóak az első döntések ezzel kapcsolatban. De az egyik igazi nehézség a tagállamokban az az, hogy a vidékiek, a vidéki fiatalok hogyan honnan szerzik meg a társfinanszírozást az uniós támogatásokhoz. Ezért az Európai Beruházási Bankkal és a pénzintézetekkel majd együttműködünk annak érdekében, hogy valahogy segítsünk a társfinanszírozáshoz szükséges eh, források előteremtésében. Ez eh, garantálhatja ezeknek a vidéki közösségeknek a túlélését tulajdonképpen. Néhányan azt mondják, a kap már magában egy agrár, illetve gazdasági politika és Brennan képviselő következik. Köszönöm szépen, Hogan úr. Ön nagyon ö, jól teljesít, már két óra eltölt. Ön azt mondta a bevezetőjében, hogy nagyon fontos ennek a széndiokszid csökkentése a mezőgazdálkodásban. Az intenzív mezőgazdálkodás Európában magas szintű talajpusztulást okozott, amely bizonyos helyeken áradásokhoz vezetett például az Egyesült Királyságban is ezen a télen. Hajlandó-e arra, hogy biztosítsa azt, hogy a mezőgazdálkodási gyakorlatok során a talajvédelmet is figyelembe vegyék Európában, és hajlandó-e új intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az európai termőföldek ellenálljanak az eladásoknak válasz. Ez nagyon fontos kérdés, nagyon sok erőforrást folytattunk már erre, például a cross compliance-on keresztül is, vagy akár a vidékfejlesztésen keresztül is. Én hajlandó vagyok fellépni például a víz irányelv kapcsán. Nagyon fontos ez a mezőgazdák közös mezőgazdasági politika szempontjából. A talaj és a víz mindenképpen veszélyben vannak az Európai Unió számos részén, és biztosítani kell azt, hogy ezek integrált részei legyenek a környezetileg fenntartható politikáknak és az élelmiszerpolitikáknak. 45%-a a víz készleteknek veszélyben van, és ez vonatkozik a saját országomra is. Nagyon sok intézkedésbe vezettünk, sokan ellenezték ezt, Hát tudjuk, hogy mennyire fontosak a tartalékok, és mindenképpen ezt az utat fogom folytatni. Most akkor kezdődik a következő kör, Herenz Garcia képviselővel. Köszönöm. Biztos jelölt úr, Hagen úr, nagy örömmel hallgattam mondandóját, amely az élelmiszerlánc elemének javításáról szól. A spanyol törvények szerint körében is igyekszünk javítani a helyzetet hazámban. Az egyik fő terület ezen belül a zöldség ágazat problémái. A kétszer egyszerűsítés nagy, igen csak várjuk. Egy konkrét területen, a zöldségkümös területén rendkívül fontos volna a válsághelyzetek kezelésére felállított rendszer bevezetése. Tudni, azt várnám öntől, hogy e, válságkezelési vetületeiről szóljon a, a termékpálya struktúrának. Aztán az a rendszer, második kérdésem, amely a legperiférikus külső területekre vonatkozik, itt Csolosz úr piaci támogatások körében egy intézkedés, intézkedéseket irányzott elő, ám ezek nem valósultak meg. Önnek vannak-e? Igyeksz, milyen lépéseket tesz majd a külső területek támogatása érdekében? I do understand. Értem, hogy volt a külső területek egy konkrét szakpolitika, a plusz A programban, amely a szerződések szerint több igen régen került bevezetésre a távol fekvő területek és szigetek támogatására. A POSE 1 program, és ennek 2015-ben ismét figyelmet kap majd. Ez az olyan területek, mint ahol Portugália például közvetlen támogatást ad a tejtermelésre. Itt figyelme kell a szállítási költségeket, energiaköltségeket, vagy pótlogos költségeket, melyek a, a, a külső területek termékének szállítását érintik. Ezt tovább folytatjuk, ezt a politikát. A válságkezelésben van egy intézkedés csomagunk a válságok esetére. A magánraktározás támogatása, intervenciós támogatások, és a, a válságból felhalmozott termékfölöslegek piacra helyezése, exporttámogatások, mindezek, mindezek intézkedések bizonyos kényes termékekre vonatkozóan, amelyeket geopolitikai problémák hatása, Oroszország, Ukrajna, folytathatnám, ö, ö, helyez nyomás alá. Ezeket az eszközöket teljes mértékben szeretnénk kihasználni. Csolosz biztos úr már jelezte, hogy pótlagos támogatáson is dolgozik, tehát a, a költségvetési főigazgatósággal is egyeztetnie kell nyilván ez ügyben, hogy egy kiegyensúlyozott költségvetésünk legyen egyrészt, másrészt a, a, a határokon belül, meg a tartalékokon belül megtaláljuk a forrásokat ezen konkrét problémák kezelésére, hogy a, a, a, a gazdaság és a gazdálkodó fenntarthatósága fennmaradjon. Bardzo dziękuję. Proszę pana posła. Rebega képviselő Köszönöm. de Köszönöm szépen. Főként válságos időkben segíteni kell az európai termékek piacra jutását. Most pedig pontosan egy ilyen válság kellős közepén ülünk. Az orosz élelmiszerembargóra gondolok. Annak érdekében, hogy valahogy ezt a padhelyzetet megoldjuk, anélkül, hogy tisztességtelen piaci versenyt eh, generálnánk, amely negatív hatással lenne a piacokra és a fogyasztókra is. Ön a munkahelyteremtés fontosságáról beszélt, ugyanakkor ennek pont az ellenkezőjét érhetjük el, munkahelyek szűnhetnek meg. Kérdésem a következő. Kíván tenni valamit annak érdekében, hogy segítsük az export piacokra jutást valamilyen pénzügyi támogatással? Kérem mondja azt, hogy nem kell eh, egy évet várnunk egy megoldásra. Mi egyébként ráérünk, de a termelők nem that the reform... Elfogadom azt, hogy nem érnek rá, nem várhatnak a termelők, a gazdák, már most is nagyon nehéz helyzetben vannak. Az Európai Bizottság már reagált, és Csolos úr további intézkedéseket is tervez 165 milliós támogatást ígért, hogy pontosan honnan vesszük el ezt a pénzt, erről még folynak a tárgyalások, ez nehéz kérdés. Kemény dió, de hát szükség van erre a fellépésre. 2015-ben és azt követően nőnek a támogatások az export ösztönzésre. 60 millió volt az előző költségvetésben, most már 200 lesz, és pont olyan, annak, olyan, arra célra kívánom ezt felhasználni, hogy a, könnyítsük a piacra jutást, főként a leginkább érintett ágazatokban. Ezért az Európai Bizottságban dolgozókkal, az ő segítségükkel, illetve különböző eszközökkel, a, a nagykövetek bevonásával is azon dolgozunk majd, hogy új piaci lehetőségeket teremtsünk annak érdekében, hogy a legkényesebb területeken ne legyünk ennyire kitéve ilyen piaci hatásoknak. A október 15-én, amikor találkozunk, amikor majd megvizsgáljuk újra a költségetési kérdéseket, akkor már bővebben jobban tudjuk látni, hogy pontosan honnan tudjuk előteremteni ezeket a pénzeket. Melo, bardzo proszę, panie Meló. Köszönöm szépen, Meló képviselő következik. Tisztelt biztos jelölt úr, remélhetőleg kinevezik majd biztosnak, de a kérdésem a következő. Az első kérdésem a generációk megújulásához kötődik a mezőgazdaságban. Statisztikailag Európában minden kilenc mezőgazdálkodóra egy 35 év alatti gazdálkodó jut. Ez elég rossz arány. Hogyha összehasonlítjuk az arányokat például Ausztriával, ahol az 55 év 3-55 év feletti képviselő gazdálkodóra jut egy 25 év alatt, akkor azt láthatjuk, hogy más az arány. Tehát nagyon fontos hogy meg lehessen tartani a gazdálkodói területeket, és örülnék annak, hogyha javaslatokat tenne e, itt a megoldásra. Itt pénzről is szó van, és hogyha arról van szó, akkor szeretném tudni, mivel hogy ön nagy nyomásnak lesz e, kitéve a kap e, költségvetése miatt, szeretném tudni azt, hogy e, ön mit kíván tenni a kap költségvetésével növelni, vagy csökkenteni kívánja ezt bizonyára meg fogok tenni mindent, amit lehet, annak érdekében, hogy a is fel tudjam tartani, de mindenképpen más támogatásokat is szeretnék megszerezni, más biztosokkal együttműködő, például a Horizon 2020 kapcsán. Ahogy mondtam, akarok együtt akarok működni más területekkel is, hiszen tudjuk, hogy nehéz volt a pénzügyi intézetektől különböző projektekre pénzt kérni a válság idején. Itt valódi kérdésekről van szó, főként a fiatalok számára, akiknek még nincsen semmilyen fajta tapasztalata a pénzügyi intézetekkel. Úgy gondolom, hogy szembe kell néznünk ezzel a komoly problémával, és strukturális reformra van szükség az egész Európai Unióban a mezőgazdasággal kapcsolatban a 69%-a a gazdálkodásoknak 5 hektárnál kisebb, és főként az idősebb generáció foglalkozik a gazdálkodással. Tehát tudom, hogy intézkedni kell azért, hogy ösztönzést adjunk, a tagállamok segítségére is szükség van, partnerségre van szükség. Hogyha az idősebbeket támogatjuk, akkor nem igazán ösztönzi őket az arra, hogy átadják helyüket a fiataloknak. Tehát egyfajta egyensúlyt kell teremteni. Lehet néha ez egy kulturális kérdés, de mindenképpen az idősebbek félelmeit is el kell osztatni a, be, a bevételükkel kapcsolatban, hogy átadhatják helyüket a fiatalabboknak, de mindenképpen megpróbálom elérni azt a 25%-ot, eh, amit a parlament követelt a fiatal gazdálkodók számára a kapreform reform kapcsán. Köszönöm Mele úrnak, most pedig Kaputó úr. Jó, köszönöm. Elnök úr, biztos előtt úr. Az mezőgazdaság terén sokszor nem foglalkoznak egy kérdéssel, a fenntartató fejlődés, mert ugyanakkor ez fontos. Kutatás és innováció. Az agrár kutatások nagyon felaprózottak, az alapkutatásokat támogatják általában, nem a gazdaság szintű alkalmazást kutatják igazából. A tudomány és az agrárium világát egymáshoz közelebb kell hozni annak érdekében, hogy versenyképesebb legyen ez az ágazat Európában, ez a társadalom elvárása, a környezet védelme és az élelmiszerek minősége szempontjából is. Mit kíván tenni rövid és középtávon annak érdekében, hogy ez megvalósuljon? Köszönöm. Hát egyetértek önnel, hogy a tudás átadás, a kutatás, az innováció, ezek nagyon fontosak annak érdekében, hogy a termelékenység javuljon. A kutatási költségvetés a Társadalmi Kívás 2 programban ami például eh, az élelmiszerbiztonsága eh, foglalkozik, 3,5 millió eurónál is több, ami azért nem kevés. Ide tartozik eh, a, a, a, a biogazdálkodás kutatása, illetve maritim, tehát tengeri ügyek is. A kutatás innováció terén a tervem az, hogy próbáljuk az ez irányú tevékenységet még inkább ösztönözni, és a fiatal gazdák kérdése is felmerült. Nos, pontosan így biztosíthatjuk azt, hogy a fiatalokat új kezdeményezésekkel, új kutatási eredményekkel, új módszerekkel segítsük, főként a gazdálkodói pályájuk kezdetén. Ezért bármi e, ezt célzó intézkedés szívesen támogatok. Főként a vidéki területeken lehet ez különösen fontos. Itt az Európai Parlamentben is önökkel majd együttműködünk annak érdekében, hogy olyan programokkal álljunk elő, amelyek segítik a tagállamokat pontosan ebben. Hiszen így érhetjük el az ön által is elmondott célokat. Köszönöm. A következő kör következik Erdős úr. Köszönöm a szót, tisztelt biztos jelölt úr. Az öntözött mezőgazdasági területek növelése az egyik legfontosabb célkütőzésem a parlamenti munkám során. Magyarországon rendelkezésre áll az öntözéshez szükséges vízmennyiség. A lendő magyar vidékfejlesztési terv orvosolni kívánja ezt a problémát. Ezért kérem, hogy a bizottság és ön adjon meg minden segítséget és támogatást, hogy elérjük a céljainkat. Három konkrét kérdésem van önhöz. Fontos-e az ön számára az öntözött mezőgazdasági területek növelése? Másodszorban a vidékfejlesztési forrásokon felül milyen egyéb uniós forrás fordítana az új öntözőberendezések telepítésére? Harmadsorban milyen konkrét lépésekkel kívánja elősegíteni az új öntözőberendezések telepítésére vonatkozó vidékfejlesztési beruházások megvalósítását? So your question completely puts into focus the conflict there is between Northern European az észak és dél-európai országok közötti kontrasztról beszélt. Van, ahol nagyon fontos a víz, és intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy megfelelő víz álljon rendelkezésre az öntözött mezőgazdálkodáshoz. Vannak olyan tagállamok és régiók, amelyek most először támogathatnak öntözést pont a vidékfejlesztési programon keresztül. Tehát most először új pénzügyi forrásokat biztosítunk eh, annak érdekében, hogy a vidékfejlesztésen keresztül az öntözés terjedését, eh, vagy a nagy eh, öntöző területek növekedését segítsük a meglévő rendszerek, öntöző rendszerek fejlesztését, vagy új rendszerek telepítését, telepítését támogathatják. Persze vannak bizonyos feltételek a vidékfejlesztési szabályokon belül, de ezek a feltételek véget vetnek annak a bizonytalanságnak, amelyel nyilván az ön által képviselt régió vagy választókerület is találkozott. A víz keretirányelvet is itt mindenképpen fel, meg kell említeni, ahol viszonylag blaza feltételek mellett lehet növelni az öntözött területek nagyságát. Persze, meg kell találni az egyensúlyt, vannak területek, ahol bizony a vízhiány fenyeget, de remélem, hogy a, a tagállamok élnek majd a számukra kínált rugalmassággal annak érdekében, hogy az öntözés is segítse a mezőgazdasági termelést. Dziękuję, pan poseł Szanyi. képviselő. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Eh, tisztelt biztos jelölt úr! Itt a mai napon elég sok szó esett a közös mezőgazdasági politika működéséről, de talán érdemes egy pár szót vesztegetni arra is, hogy mi ennek a közös mezőgazdasági politikának a célja. Az én értelmezésemben, és sokunk értelmezésében a közös mezőgazdasági politika egyik legfontosabb célja, hogy jó minőségben, elérhető mennyiségben és hozzáférhető, megfelelő, méltányos áron biztosítson élelmiszert az európai polgároknak. 500 millió európai polgárnak. Hát ebből kb. 100 millió bizony az éhezés és vagy az alultápláltság szintjén van. Nem tudom, hogy ön tudja-e, hogy ő egyes kormányok, például a magyar kormány, 27 százalékos adót, 27 százalékos adót vett ki az élelmiszerekre. Az biztonság és az élelmiszerek ára tehát igenis szociális kérdés, és az állampolgárok a jelenlegi gazdasági helyzetben élni akarnak szociális jogaikkal. Kérdezem tehát, éreze ön felelősséget? És ha igen, milyen konkrét intézkedéseket tervez az Európai Unión belüli éhezés felszámolására és az élelmezés, biztonság megteremtésére? Köszönöm szépen! As a former minister. Mint volt környezetvédelmi miniszter Írországban, ahol az éghajlatváltozási tárgyalásokat folytattam Durban, a Durbani platform területén, ahol a, a, alultápláltság is téma volt. Hogy teljes mértékben átérzem, látom a kérdése hátterét, átlátom. Hatalmas probléma ez, amelyet sokan nem is vesznek figyelembe az élelmiszer vitában. 870 millió ember sújt az élelmiszer szegénység világszerte, holott van elég mennyiségű élelmiszer a világon. A tagállamok adópolitikájában nem tudok beavatkozni, ezt ön is jól tudja. Itt a politikai prioritások a tagállamban, tagállam prioritási határozzák meg, hogy mit tesznek az adópolitikával, adóztatják -e az élelmiszert, vagy sem. Sok tagállam nem vet ki egyáltalán adót az élelmiszerre. Ám semmiképp sem tudok véleményt nyilvánítani egy tagállam államháztartás politikája tekintetében. Az élelmiszer és a, a tápláltság, a, a lótápság problémája azonban nagyon közel áll hozzám. A piacok diverzifikálása is ide tartozik. Egyes piacok képesek export lehetőséget fenntartani, mások kevésbé, esetleg támogatni kell ö, ö, és több oldalú eszközökkel, vagy támogatási eszközökkel ezeket, ám én rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a harmonizáció, egyszerűsítés, az élelmiszertermeléshez kapcsolatos bürokrácia csökkentése és a fogyasztói jogok erősítése kéz a kézben járjon minden alkalommal. Tizenegyedik kör következik, és megadom a szót Kalinowski képviselőnek. Tessék, önél a szó. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést tettek fel önnek. Felmerült az orosz import tilalom és ön hogyan látja az Európai Unióban a bioüzemanyagok jövőjét? ezáltal ugyanis csökkenteni lehetne a széndiokszid kibocsátást, munkahelyeket teremtene, és több bevételt jelentene a gazdálkodóknak egyre több bioüzemanyag komponens harmadik országokból érkezik az Európai Unió piacára. Beszéltek arról is, hogy növelni kell a bioüzemanyagok arányát. Ön hogyan látja ezt, hogyan lehetne növelni a, a, az elemek arányát az Európai Unióból. Ami a bioüzemanyagokat illeti, itt az elmúlt évtizedben sok változás történt. Először nagyon um, lelkesek voltunk tíz évvel ezelőtt a bioüzemanyaggyártás kapcsán. Az ír parlamentben nagy lobbizás volt, zöld párti barátaim is lobbiztak emellett, viszont megváltozott ez, amikor azt láttuk, hogy ez veszélybe sodorja az élelmiszer termelést. Tehát egyfajta egyensúlyt kell létrehozni ezzel kapcsolatban. A bioüzemanyag alternatívája lehet, alternatíva lehet, és eh, itt a megújuló energiaforrásokról is szó van. Figyelembe kell venni a megújuló energiaforrások helyzetét, hogyha nem diversifikálunk, ezeken a területeken, akkor nem tudunk majd megfelelő energiabiztonságot elérni, amit szeretnénk elérni az élelmiszerbiztonság mellett. És ezért Juncker elnök úr nem csak egy alelnököt jelölt ki ezzel a területre, hanem kettőt. Egyik Katainen úr, a másik eh, pedig a szlovén jelölt, aki az Energia Unióját felelt, tehát az energia és az élelmiszer kérdések, ezek összefüggenek, és egy horizontális vitára van szükség arról, hogy hogyan tudjuk elérni az élelmiszerbiztonság szekütőzéseit, de hogyan tudjuk elérni az energia biztonság szekütőzéseit is egyszerre.